Good morning. Buenos días. Jó reggelt kívánok mindenkinek, mondja az elnök úr. Legyenek olyan kedvesek helyet foglalni, ugyanis meg kell kezdenünk az ülést az első napi rendi ponttal. Úgy tudom, hogy nagyon-nagyon sok napirendünk van, napirendi pontunk van ma. 12.30-kor kezdjük például a koordinátorok ülését, és lesz egy meghallgatásunk is a média szabadságról 9 óra 45-től, és délután háromkor pedig szavazunk. Ezért azt gondolom, hogy néhány percet még várhatunk, hogy megérkezzenek a képviselők, illetve vártunk már néhány percet, úgyhogy fogadjuk el először is a napirendet, és térjünk át a 11-es napi rendi pontra. Ez pedig a menekült ügy, ügyek helyzete az Európai Unióban, egészen pontosan az EASO, az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal helyzetét fogja ismertetni Robert Visser úr, a hivatal vezérigazgatója. Egy éves jelentést fogunk meghallgatni részéről ezt 2012. június 18-19-én fogadta el az ELZO igazgatósága, és ami az alapító szabályzatát illeti, illetve annak megfelelően ez az éves jelentés egy munkaprogramot is tartalmaz, így módon a szervezet stratégiáját éves célkitűzések kialakítja át, ez pedig alapjául szolgál a költségvetés tervezésnek. Hallgassuk meg tehát a harmadik munkaprogramot az EAZO részéről, majd pedig lehetőséget biztosítunk a képviselőknek. Viszer úr, üdvözlöm, és öné a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma ismét önök között, és köszönöm mindannyiuknak a meghívást ide. Ahogyan az elnök úr az imént említette, az ESO első éves jelentéséről van ma szó. Tavaly kezdtük munkásságunkat. Tehát ez az első jelentésünk, ez a 2011-es. És engem csak múlt év februárjában neveztek ki ezért gyakorlatilag nem is egy teljes évet ölel fel ez a jelentés, hanem csak azokat a hónapokat, amióta hivatalban vagyok. Természetesen világos számomra, hogy a szakbizottság szeretné, hogy a 2012-es tevékenységünkről is beszéljek, és a 2013-as munkatervünkről is. Ez lesz a harmadik munkatervünk, és ezt meg is kapták már annak. Mint ahogyan elmondtam, az ELSZO az az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal tavaly vette fel munkáját, ez azt jelenti, hogy másfél éve működünk körülbelül, és szeretném röviden elmondani, milyen eredményeket értünk el, és milyen tevékenységet folytatunk. Háromféle támogatást nyújtunk, állandó, ideiglenes és sürgősségi támogatást, ez nagyon logikusan hangzik, és nagyon logikus is. Röviden érinteném majd ezeket a különböző támogatási formákat. A második a korai figyelmeztetés, a harmadik tevékenységünk pedig a külső tevékenység. A három támogatási formára vonatkozóan szeretném elmondani, hogy a menekültügyben és a menekültügy és migráció kapcsolódási pontján egy alapvető fundamentumot nyújtunk a tagállamokban, képzéseket szervezünk a tanárokat, vagy képző, kiképzőket is képezünk tovább, és különböző modulokat hozunk létre. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unióban mindenkit ugyanúgy, és úgy, mindenkit ugyanolyan alapon és ugyanolyan tartalmi meghatározásokkal, ugyanolyan anyagokkal képzünk ki jövő évre vonatkozóan havi több mint egy képzést szervezünk, összességében a jövő évre lebontva. Ez 14 képzést jelent, és iga, ö, tartunk különböző igazságügyi képzéseket és a görög helyzethez kapcsolódó képzéseket is. Másodszor az alapvető dokumentumokhoz való hozzáférést is biztosítjuk. A származási országra vonatkozó információk szolgáltatása, ez a menekültügyi rendszer alapját képezi, és az elszó célkitűzése, hogy legyen egy közös menekültügyi jelentés a legfőbb származási országok vonatkozásában. Ez év nyarán tettük közé első jelentésünket Afganisztánról, egy második is lesz, remélhetőleg jövő hónapban, és jövőre is tervezünk több ilyen jellegű jelentést. Ez tehát az állandó támogatásunk két pillére, van egy sürgőségi támogatási ág is. Görögországban alkalmaztuk ezt például múlt év első felétől kezdve. Ebben az időszakban a görög hatóságokat három menekültügyi szolgáltatás nyújtás létrehozásában segítettük, erre a görög államot a törvény kötelezi. Néhány saját szakértőnket is kiküldtük Görögországba, ott az új hivatalok, új irodák eh, személyzetének képzés, képzésében vettek részt. Emellett különböző jelentéseket készítettünk, képzéseket szerveztünk, és kézikönyveket nyújtottunk a menekülteket fogadó központok számára. Emellett a kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozó támogatást is nyújtottunk a különböző készségfejlesztési gyakorlatok megszervezés és a munkánk közé tartozik, és így tovább. Aztán van még egy támogatási forma, amikor is konkrét testre szabott támogatást nyújtunk egyes tagállamoknak. Ide tartozik például a relokáció témaköre, a specifikus támogatás nyújtás a menekülti ügyi folyamat során és a menedék kérelem elbírálása annak folyamata során nyújtott támogatás. Tehát ez a három fő pillére a támogatásunknak, illetve az általunk nyújtott támogatásnak. Ezen túlmenően van egy korai figyelmeztető rendszerünk is, hogyha ugyanis a lehető leghasznosabb módon akarjuk támogatni a tagállamokat, akkor szükség van egy olyan rendszerre, amely a lehető leggyorsabb és legmegfelelőbb segítségnyújtást teszi lehetővé. Ez a rendszer még kialakulóban van, és összefügg a Dublini rendelet 31-es cikkéről szóló vitával itt a parlamentben. Tudom, hogy a 31-es cikke a Dublini rendeletnek még nem lépett hatályba, saját korai figyelmeztető rendszerünket úgy alakítjuk ki, hogy szem előtt tartjuk, hogy meg kell felelni ennek a cikknek. A korai figyelmeztetés elengedhetetlen annak felmérésére, hogy mi történik a külvilágban, és hogy az Európai Unióra ezek a fejlemények milyen hatással vannak. Ez idáig ez nem volt egy folyamatban lévő tevékenység itt az Európai Unióban, és másodszorban pedig azért fontos, mert információkra van szükség arra vonatkozóan, hogy hogyan is néznek ki a tagállami kapacitások. Ezek az információk, tehát egy, egyrészt mi történik, milyen változások vannak az EU-n kívül, és mi a helyzet a tagállamokon belül, Hogyha tehát birtokában vagyunk ennek a kétféle információnak, akkor láthatjuk, hogy milyen egyensúlytalanságok alakulhatnak ki, és hol tudunk mi segítséget nyújtani a kialakult helyzetben. És végül a külső dimenzió. És a visszatelepítés is ide tartozik. Ez a feladatkörünk egy kicsit korlátozottabb jellegű, mint a támogatás nyújtás különböző formái, amelyekről már beszéltem, ezek vannak a tevékenységünk homlokterében. Ahogyan már egyszer elmondtam önök előtt, az a cél, hogy ne csak gyakorlati együttműködést és tagállami támogatást nyújtson az ELSA, hanem hogy alulról felfelé építkező tényekre épülő információt szolgáltasson a politikai döntéshozóknak. Tavaly már kétszer sikerült ezt megvalósítanunk, az egyik volt a korai figyelmeztető tevékenységünk, amelynek során, illetve amelynek segítségével már ez idáig is sikerült megfelelő információkkal ellátnunk a jogalkotókat, és remélhetőleg hozzá tudtunk járulni a e, Dublin 2 rendelet kialakításához. És végül a visszatelepítés. A visszatelepítés egy nagymértékben politikai természetű kérdés, ezzel teljesen tisztában vagyok, de ebben a e, folyamatban az Eurema 1 és 2 projektet e, sikerült értékelnünk, valami sikerült a tagállamok és Málta közötti kétoldalú megállapodásokat is elemeznünk, és levontuk a tanulságokat azáltal, hogy egy jelentésben összefogtuk az általam említettekre vonatkozó tapasztalatokat. Ezáltal tehát egy alulról felfelé építkező információ gyűjtést végeztünk. Zárásképpen, elnök úr, a hivatal még nem alakult ki annak teljes formájában, de a feladatköreink nagy részét már betöltjük most is. Hatalmas előrelépést tettünk tekintettel azokra az egyéni projektekre is, amelyek a különböző területeken érvényesülnek, tehát a képzésre gondolok például és azt gondolom, hogy mostanra konszolidálódott a tevékenységünk, megszilárdult. Egy olyan helyzetben kell működtetnünk az ázót, amikor megszorításokra kerül sor mindenütt. Ezzel is tisztában vagyok, és megpróbálok megfelelni ennek a helyzetnek. Szeretnék köszönetet mondani a Libeszakbizottságnak, amiért támogatták a költségvetésünket az önök által megszavazott módosítások révén. Sajnálatos, hogy nem sikerült az összes erre vonatkozó módosítást elfogadni végül, de úgy érzem, hogy nagyon is élvezzük ennek a szakbizottságnak a támogatását. Ugyanakkor várhatóan sokkal kisebb lesz a költségvetésünk a jövőben, ezért bizonyosan megértik, hogy nekem is prioritásokat kell meghatároznom. Ez azt jelenti, hogy 2013-ban az ELSZO még mindig nem lesz képes a rendnek, rendeletnek teljes mértékben megfelelni és minden feladatát ellátni. Ez nagy kár, nagyon sajnálom, hogy így van, de azt gondolom, hogy kiegyensúlyozott döntésre jutottunk abban, hogy mit tudunk elvégezni, milyen feladatokat, és a fő dolgokat kell legelőbb elvégezni nyilvánvalóan. Something from the members willing to contribute? A képviselők szeretnének-e hozzászólni, illetve hát először akkor a bizottságot kérdezzük meg. Parancsoljanak a belügyi főigazgatóság. Köszönöm szépen, elnök úr! Folyamatosan és nagyon szorosan együttműködünk az EASO-val, és természetesen támogatjuk az éves jelentést is így módon. Nagyon hálásak vagyunk, hogy elkészült, elkészült ez a jelentés, és természetesen, mint minden első éves jelentésnél, azért még van mit javítani, úgy gondolom, hogy a második verzióban sikerül majd beépíteni azokat a pontokat, amelyeket hiányoltunk az elsőben, ez ugye jövő évben kerül majd nyilvánosságra. Az ELZO-val már vitát folytattunk arról, hogy egy operatív megoldást kell találni arra, hogy a bizottság éves jelentése, illetve az EAZO éves jelentése elősegítheti a közös európai üzenetet a menekültügy témájában. Az, az EAZO igazgató tanácsa elfogadta ezt a fajta megoldást, tehát nagyobb koherenciát tudunk biztosítani a két éves jelentés között. És ahogyan ön is utalt erre a 2013-as évvel kapcsolatban, a bizottság szempontjából elmondanám, hogy az elzónak nagyon központi szerepe van a végrehajtás tekintetében az új menekültügyi vívmányok esetében ez elsősorban a képzésre, illetve eszmecserére vonatkozik a nemzeti szakértőkkel, és nagyon fontos lenne, hogy az új menekültügyi rendszer sikeres lenne, koherens lenne annak végrehajtása a tagállamokban. És ami nagyon fontos számunkra az elkövetkezendő évekre vonatkozóan, hogy az EASO nagyon fontos információt biztosítson a koherens monitoring szempontjából. Köszönöm szépen, mondja az elnök, akkor a képviselők szólhatnak hozzá. Buszuttil úr kapja meg a szót először. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, Vészer úr, az ELZO igazgatójának köszönöm a hozzászólását, és minden jót kívánok munkájához. Az Európai Parlament nagyon aktívan tevékenykedett a rendelet létrehozásában, amely az önhivatalát is megalapozta, és nagy örömmel látom, hogy most már új helyszínre költöztek át. Még nem volt lehetőségem arra, hogy a nyitó ünnepségen részt vegyek, de úgy tudom, hogy nagyon jól ment, úgyhogy gratulálok önnek, hogy átköltöztek az új helyszínre. Remélem, hogy ez egy teljesen működőképes hivatal lesz a lehető legrövidebb időn belül. Azt is tudja talán, hogy az Európai Parlament korábbiakban is és a jövőben is támogatni fogja az önök hivatalát költségvetési szempontból. Ön es említette a megszorítás szót, de mi az EAZO esetében igyekszünk erről a szóról megfeledkezni, és nagyon világosá tettük azt is, hogy kíván, hogy arra törekszünk, hogy támogassuk az önök hivatalát az összes lehetséges pénzügyi hozzájárulással. Mi arra fogunk törekedni mindig is, hogy az EAZO a feladatát kellően tudja teljesíteni. Nemrégiben ez a szakbizottság is jóvá hagyott néhány kezdeményezést, például a Trianta Filides jelentésben a tagállamok közötti szolidaritásról. Én úgy gondolom, hogy ez a jelentés nagy áttörést jelent, nem csak azért, mert a szolidaritásról szól, ezt az Európai Parlament már évek óta kereste ezt a lehetőséget, és így módon hozzájárultunk ahhoz, hogy a szolidaritás érvényesüljék. A nemzetközi védelem kedvezményezettjeinek áthelyezésével kapcsolatban is számos kérdésünk merült fel. Ön tudja, hogy az önök alapszabályzatának ötödik pontja nagyon világossá teszi, hogy az önök hivatalának melyek a felelősségi körei mégpedig az, hogy támogassák, mi több, elősegítsék és koordinálják azokat a tevékenységeket, amelyek az Európai Unión belüli áttelepítésre vonatkoznak relokációra. Ez egy nagyon világos feladata az önök hivatalának, és igazán azt várom az EAZO-tól, hogy vállalja fel azon tevékenységek elősegítését, koordinálását, amelyek az Európai Unión belüli relokációra vonatkoznak. Úgy tudom, hogy erről nagyon keveset szóltak, még az EASO részéről is, ezért azt remélem, hogy az EASO ebben a tekintetben aktívabb lesz. Ne várjon a bizottságra, és ne várja a tagállamoktól a megoldást. Hogyha az EASO a tagállamoktól várja a relokáció megoldását, azt mondhatom, hogy ez a megoldás soha nem fog megszületni. A bizottság is már az európai biztos 2009-es meghallgatásakor elmondta, hogy támogatja, hogy a relokációnak legyen egy általános, egy állandó megoldása, mechanizmusa, és ez még mindig nem született meg. Az EASO-nak a rendelet 5. cikke értelmében világos, egyértelmű felelőssége van, hogy a relokációval kapcsolatos tevékenységeket elősegítse és koordinálja. Ezért szeretném tudni, hogy az EASO egészen, biztos, egészen pontosan miket tesz e kötelezettségek teljesítése érdekében. Romero asszony következik, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr! Szerettem volna köszönetet mondani a tájékoztatásért, amelyet Viszer úrtól kaptunk. Nagyon nagy kár, hogy csak ma kaptuk meg ezt a dokumentációt, nem tudtuk jól áttekinteni, és ezért a következtetéseinkkel kapcsolatban nem tudunk eléggé konkrétak, pontosak lenni. Szeretném, hogyha jelentés következtetéseit kifejteni jobban a Dublin 2 módosítása tekintetében, és Buszutil úr is említette, hogy milyen felelősségi körökkel rendelkeznek a rendelet értelmében, ezért azt szeretnénk, hogyha ennek a több ezer menedékesnek a helyzetét megoldjuk, ugyanis ez még nem történt meg se Máltán, se Görögországban, se a többi helyen, ahol jártunk mi magunk is képviselők. Nemrégiben elutaztunk Görögországba, az ELZO képviselőjével is módunk volt találkozni, említette a finanszírozási problémákat, és úgy tűnik számomra, hogy egyszerűen nem lehet, nem megoldható, hogy a menekültügyi rendszerünk ezzel a finanszírozással megfelelően működjék. Nem szabad csupán megtorló intézkedésekre fordítani a költségvetést, és nyilván az megállapítható, hogy a menekültügyi rendszer pénzbe kerül, és ha nem pénzbe kerül, akkor pedig meg, csak megtorló intézkedéseket tudunk alkalmazni, ami semmiképpen nem kívánatos. Ami a menekült táborokat illeti, figyelmeztetni kell azok helyzetére. Egyszerűen elképzelhetetlen, elfogadhatatlan, hogy három vagy hat hóni, hónapig akár ott éljenek embertelen körülmények között ezek a személyek, akik egy, úgy, úgy bánnak velük, mintha bűnözők lennének, pedig nem azok. Borzalmas körülményeket láttunk. A paláj, illetve még egy központ bezárását kértük. Én a többiben nem látogattam el, de egészen biztos vagyok benne, hogy a többi országban is vannak olyan menekültáborok, amelyeket be kell zárni, mert borzalmasak ott a körülmények. a képviselőket értesíteni kell arról, hogy tudják, hogy mi történik ezekkel az emberekkel, akik menedékkérők, és nem kapnak választ a kérelmükre. 26 ezer emberről beszélünk mondjuk Görögország esetében, és az új menekültügyi törvény érvénybelépésével Görögországban még nem tudják elképzelni, hogy hány emberről fogunk beszélni a, a jövőben. Úgyhogy nem lehet, hogy éveken keresztül az embereket függő helyzetbe tartsuk, anélkül, hogy bármilyen választ kapnának a menedékkérelmükre. Úgyhogy nekünk itt a házban is muszáj ezt prioritásként kezelnünk, és azt gondolom, hogy az az a megközelítés, amelyet az EASO a Görögországgal kapcsolatban alkalmaz, a megfelelő, ugyanis egyfajta integrált megközelítés, átfogó, és úgy gondolom, hogy itt az Európai Parlament, a Bizottság, a Tanács részéről is ugyanezt az integrált megközelítést kellene alkalmaznunk. Önök jelentést készítettek Afganisztánról is. Azt gondolom, hogy ezzel a alapdokumentummal már rendelkeznünk kellene, ahhoz, hogy lássuk pontosan ezeket a helyzeteket. Úgy tűnik, hogy az Európai Unió nem kezeli ezt a témát prioritásként, egyszerűen elképzelhetetlen, elfogadhatatlan, hogy ilyen borzalmas helyzetbe tartsuk a több ezer embert. Köszönöm szépen, mondja az elnök Wikström asszony. Kérném a kollégákat, hogy ügyeljenek a felszólalási időre, mert lesz egy hosszas meghallgatásunk ezek után a média szabadságáról, amely három vita körből áll majd Wikström asszony. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen Fiszer úrnak a prezentációt és a programot, amelyet eljuttatott hozzánk, mivel én vagyok a Dublin 2 rendelet átdolgozásának jelentéstevője, ezért e dosszié kapcsán, illetve konkrétan a 31-es cikk kapcsán teszem majd föl kérdésemet. Ön is ugye említette ezt a bizonyos 31-es cikket. Tudjuk, hogy ez egy korai figyelmeztető mechanizmusra vonatkozik a Dublini rendeletben, amelynek célja, hogy felmérje, hogy a nemzeti menekültügyi rendszerekben milyen hiányosságok vannak, mielőtt azok válsághelyzet kialakulásához vezetnének. Más szóval, ez a mi eszközünk arra, hogy el kerüljük, hogy egy újabb helyzet alakuljon ki a Görögországihoz hasonlóan, ahol ugye a menekültügyi rendszer összeomlott. A bizottság kapja meg a kulcs szerepet ebben, a tagállamok monitorozásában. A cikk kidolgozása során odafi- nagyon odafigyeltünk azokra a tagállamokra, amelyekre különös nyomás hárul ezen a téren, de a parlament számára nagyon fontos volt, hogy ez a mechanizmus az összes tagállamot monitorozza, ellenőrizze, és ne csak azokat, amelyek különleges nehézségekkel szembesülnek, tehát ne csak a déli és földközi tenger mentén elhelyezkedő tagállamokra vonatkozzék ez, hiszen más tagállamok is bajba kerülhetnek. A Dublini rendelet arra koncepcióra épül, hogy a menekültügyi rendszernek ugyanolyan garanciákat kell biztosítania minden menedékkérő számára az összes tagállamban. Ez azt jelenti, hogy körültekintő és folyamatos monitorozásra van szükség minden tagállamban. Az EASZO 2013-as munkaprogramjában azt olvastam, hogy önök is egy korai figyelmeztető rendszeren dolgoznak. A kérdésem az, hogyha önök úgy gondolják, hogy megvannak az megfelelő emberi és pénzügyi erőforrásaik arra, hogy ezt a hatalmas feladatot ellássák. Tehát megvannak-e a szükséges forrásék ahhoz, hogy ellássák azokat a feladatokat, amelyek önökre hárulnak a 31-es cikk kapcsán. Továbbá kitérnék arra is, hogy az összes tagállam monitorozására van szükség, és nem csak a déliekre, és érdekelne, hogy mit gondol arról, hogy mennyire hajlandóak együttműködni önökkel a tagállamok, és mennyire hajlandóak olyan adatokat szolgáltatni, amelyekre önöknek szükségük van, és mennyire hajlandóak cselekvési tervet kidolgozni, hogyha önök azt kérik tőlük, mert szükség van rá. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Triente Filidis úr. Köszönöm szépen, és köszönöm Viszer úrnak a beszédét a bevezetőben. De szeretném megköszönni a menekültügy terén betöltött szerepét is. Jártam Máltán, nagyon jó megbeszélést folytattam az ottani igazgatóval, és nagyon elégedett vagyok az elszó munkájával, mert magam is láttam, milyen eredményes ez a munka Görögországban, épp a múlt héten jártunk ott. Természetesen tehetnénk még többet is ezen a téren, de a görög hatóságok nagyon elégedettek, úgy érzik, megkapták a szükséges segítséget az elszóhoz, az elzótól ahhoz, hogy néhány fontos tevékenységet, intézkedést végrehajtsanak a menükült ügyben. Természetesen további segítséget várnak abban, hogy létrejöjjön egy olyan menekültügyi rendszer Görögországban, amely noha már majdnem teljes egészében kialakult, a megvalósítás, a végrehajtás még várat magára. Én is ahhoz kapcsolódóan tenném fel kérdésemet, amit Buszutil úr mondott a visszatelepítésről. A bizottságtól szeretném megkérdezni, hogy javaslatot készítenek-e ebben a kérdéskörben. Fiszer úrtól szeretnék többet hallani az Eurorema projekt értékeléséről, és a kettes Eurema projekt, illetve Eurema kettő projekt értékeléséről. Nagyon érdekesnek tartottam a származási országra vonatkozó információnyújtást. Úgy gondolom ez nagyon hasznos a hatóságok számára, amikor az egyes menedékkérők kérelmékkel elbírálniuk és mit szeretnének még tenni, hogy több gyakorlati haszna legyen a munkájuknak helyben? Köszönöm szépen, Bronsz úr. Uh, Számos kérdésem van, ezt már több mindenkitől megkérdeztem, de sosem kaptam kielégítő választ. A menedékjog kérők hány százaléka állítja azt, hogy a származási országában nem eh, kezelték megfelelő módon, és hányan kérnek menedékjogot pusztán azért, mert elnyomó eh, az ottani eh, rezsim, és veszélyes ez a származási ország. Illetve a menedékjogot kérők hány százalékkal kérelmét utasítják vissza, és nem kap menedék státuszt. Azok körében, akik visszatérnek a származási országokba, illetve távoznak az EU-ba, készült a felmérés róluk. A Frontex igazgatója azt mondta, hogy mint az illegális vagy nem szabályos jogot kérőt, kérők, hát őket nem erőszakosan távolítják el az EU-ból, hanem felszólítják őket, és ezt meg is teszik. Valóban így van e ez. Tegnap hallottunk a az úgynevezett kötelező eltávolításról. ezt felváltja-e egy más típusú eltávolítás? Van-e felső határa a menedékjog kérőknek, akik az EU-ba érkeznek, illetve végtelen számban befogadja őket az EU. És az utolsó kérdésem, csak ma reggel kaptam kezembe ezt az anyagot, aggódom a menedékjogot kérők száma miatt olyan országokból, amelyeket konfliktus sújt, viszont ezeket a konfliktusokat nyugati országok eh, erősítették és szították, beleértve az EU-t, és szégyellem magam emiatt, de az Egyesült Királyság különlegesen előkelő helyen szerepel ezen országok listáján. Azok az országok, amelyek állítólag visszatértek a demokrácia útjára, ezekből is mégis érkeznek menedékjogot kérő Például, hogyha én tunéziai lennék, és a korábbi diktátori rezsim elől menekülnék, akkor miután lenyugodott a helyzet, szívesen visszatérnek országomba, és megosztanám mert 24 ezer Tunézia úgy tűnik, hogy ezzel nem ért egyet. Visszer parancsoljon öné a választadás joga. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy témák szerint válaszolja meg a kérdéseket, hiszen ez gyakorlatilag megközelítés. Azzal szeretném kezdeni, hogy még egyszer hálámat szeretném kifejezni a támogatásért, amit ettől a szakbizottságtól kaptunk, az egyes tagoktól és az egész szakbizottságtól, mégpedig számos alkalommal. A képviselő delegációja látogatott Máltára, és ez is egy pozitív támogatásnak a jele egy fiatal ügynökség számára, ez pedig különösen fontos. Az a téma, amelyre utaltak. Kezdjük az éves jelentéssel. Ez szerepel a napirend hivatalos pontjai között is, nem fogok kitérni az egyes részletekre hiszen nincs most erre elég eh, időnk, de szeretnék mégis néhány szót szólni erről az éves jelentésről. Az első jelentésről van szó, két jelentést ötvöztünk benne. Az egyik eh, az Európai Unióban a menedékjogi státusz, a másik pedig a tevékenység jelentés az EASZO munkájáról. A következő évben külön fogjuk választani ezt a két jelentést, és készül majd egy jelentés a tevékenységekről, a költségvetésről szóló beszámoltatás részeként, illetve lesz majd egy külön jelentés a menedékjogi státuszról a jövő évben. Ez lehetőséget biztosít számunkra ahhoz, hogy kitérjünk a részletekre, és egy átfogóbb betekintést nyújtsunk abban, hogy mi is történik a menedékjog területén. Ahol jól úr a bizottságtól már jelezte, szorosan együtt fogunk dolgozni a bizottsággal, és szeretnénk eh, megelőzni azt, hogy megkettőzött munkát végezzünk. A bizottság is végez eh, tevékenységeket a bevándorlás témájában, tehát vannak átfedések, illetve mi is igazodunk eh, a bizottság tágabb körű jelentésébe is. Az Eurostat jelentése kapcsán is szorosan együttműködünk majd. Ennyit szerettem volna mondani az eljárásról és a jelentésről. Egy másik nagyon fontos pont a jövő évben nagyon fontos lesz a menekültügyi csomag, és ezt minden partnernek ratifikálnia kell. Jelenleg azt látjuk, hogy a fontos témákban, amelyeket évben kezdünk el taglalni, az európai bevándorlás és menedékjogi keret megváltoztatására is sor kerül. Ez azt jelenti, hogy az összes tagországnak az elkövetkezendő néhány évben új jogalkotást és új gyakorlatokat kell megvalósítania a menedékjog témájában. Ezek a legfőbb feladataink. Szeretnénk támogatni a tagországokat, megvalósításban, a szervezésben, a minőség javításában, a minőségre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, megvizsgáljuk a költségvetést, a prioritásokat, a 2012-es menedékjogi csomag nagyon fontos jelentőséggel bír majd a prioritások meghatározásában is az elkövetkezendő évekre nézve, ami a relokációt illeti. Buzutil úr tért ki erre a témára, illetve mások is. Ez egy nagyon fontos téma. Ezért eh, ragadtuk meg a kezdeményezést, a bizottsággal együtt kezdtük el a bilaterális támogatási rendszerek kialakítását Máltán. A tényfeltáró jelentést is elkészítettük már az év közepére, konzultációs folyamatokon és vitákon beszéltük meg ezeket a témákat, és tíz nap ezelőtt Luxemburgban került sor erre a találkozóra, a bizottság pedig majd nyomon követi a témát. Az EASZO továbbra is folytatja ezeket a munkálatokat, már eddig is nagyon aktívak voltunk, teljes mértékben illeszkedünk ahhoz, amit a rendelet előír a relokáció esetében, amikor ez megjelenik. El kell még mondanom azt, amit már Buzutil úr is elmondott, tisztában vagyok azzal, hogy Eh, ez egy politikai jelentőségű téma, az EASZO és az EASZO szabályzata alapján ez az ügynökség koordináló szerepet tölt be, de nem tölthet be vezető szerepet. Látok lehetőséget már most is arra, hogy az értékelésből kiindulva, tényfeltárásból kiindulva, Ezt a tagországok úgy tűnik, hogy hajlandóak elfogadni. Most a bizottságon van a sor, és ők készítenek majd javaslatot a viták alapján politikai szinten, és ezzel egyidejűleg, illetve ezzel párhuzamosan az IASZO továbbra is szervezi a saját eszközeit, saját szerepét a relokációban. Ez nem az utolsó fejezet lesz ebben a témában. Görögország Többen is kitértek erre a témára. Engedjék meg, hogy világos legyek. A rendelet célja az, hogy az elszó csak akkor tudja támogatni a tagországokat, amennyiben ők kifejezetten erre kérik az elszót. Görögország esetében ez fennállt. Görögországot támogattuk összes tevékenységében. Egy teljes jogokkal bíró szervezet vagyunk, működőképesek, és a görög hatóságokat támogatni tudjuk a három szolgáltatás kiépítésében, mind a görög személyzetet, és forrásokkal is kiegészítjük az ő forrásaikat. Ezek a szolgálatok még nem működőképesek. de amint felállnak, mindenféle szempontból megfelelnek majd az EU előírásainak. Kiképeztük a személyzetet, menedzsment támogatást is nyújtottunk, kézikönyveket, iránymutatásokat, belső útmutatásokat, külön képzést biztosítottunk a számukra, a kísérő nélküli kiskorúak témájában is. Tehát az új szolgálatok fel vannak készülve, és meg vagyok győződve arról, hogy jó szinten állnak. A második legnagyobb probléma Görögországban az átmenettől eltekintve a felhalmozódott anyagok mennyisége. Ez egyenlőre kezelhetetlen, éppen ezért nagyon fontos, hogy az új szolgálatok ne egy ilyen jelentős hátralékkal kezdjék meg a munkájukat. Egy közös projekten dolgozunk, és remélem, hogy ezt sikerül elfogadni, és elkezdhetjük ezt a projektet, amely a hátralék kezelését hivatott megoldani. Ez Görögország érdeke is, illetve az új szolgálatok döntéshozatalát is meg tudja majd könnyíteni. Ami a korai riasztó rendszert illeti, ez egy nagyon fontos pont, a 31-es cikkely az elszó és a bizottság kulcs szerepet töltenek be. A kezdeti időszakban, a felmérések, a monitoring tevékenység bebonyolításában néhány ponttal egészíteném még ki az elhangzottakat. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az összes tagországot monitoringozni kell. Ez egy alapvető pont, hogyha felkészültek akarunk lenni, és a korai jelző rendszer nem egy büntető rendszer, hanem a felkészülést hivatott segíteni, nem a büntetés első ö, lépése, semmi köze nincsen a szabálysértésekhez, hanem korai jelző rendszerről van szó azért, hogy idő legyen a felkészülésre. Ez pedig igaz minden tagországra nézve. Egy példát is megragadnék. Ezen év elején Kaptam Luxemburgtól egy jelzést, pont Luxemburgtól. Lehet, hogy nem vártuk volna ezt pont Luxemburgtól, én sem várt, vártam ezt, de hét problémával álltak elő, jelentős problémákkal küzd, küzdködtek, nem a földközi tengeri térséghez kapcsolódott mindez, és nem a keleti térséghez, hanem az összes tagországot érinti, tehát ez a korai előjelző rendszer ez nehéz is, meg nem is, hogy minden tagországot érinti ez a rendszer, hiszen együtt kell működni, annak érdekében, hogy a megfelelő kép alakuljon ki. És ez a megfelelő kép lehet, hogy egy olyan kép, amely segíti a szomszédot, de mivel az Európai Unióban élünk nyitott határokkal, az, ami egy adott országban történik, közvetlen hatással lehet az ember saját országára. Tehát ha nem továbbítjuk az adatokat, akkor nem lesz meg a, az előfeltétele a felkészülésnek. Nem a saját információ továbbadásáról van szó, hanem arról, hogy eh, ez a mozaik kiegészüljön minden elemmel. Minden bizony a vita lesz majd ebben a témában. Felmerül a kérdés, hogy megfelelően felkészültek vagyunk-e arra, ami a tennivalónk. Jelenleg úgy érzem, hogy a rendszert el tudjuk indítani. Költségvetést is biztosítunk, illetve személy erőforrásokat. Ez egy nagyon intenzív projekt, hogyha tényleg utánkövetni szeretnénk a tagországok helyzetét, mégpedig olyan módon, hogy a jelzés megvalósuljon, a kockázatelemzések elkészüljenek még pedig megbízható módon, akkor eltökélt, speciális szaktudással rendelkező emberekre van szükség. A személyzet éppen ezért még fontosabb, mint a költségvetési erőforrások, az eltökélt munkatársak nagyon-nagyon fontosak. Hát erre a témára minden bizonyal még visszatérünk majd, amint már több tapasztalattal rendelkezünk. Maybe then just uh, one point if I... Még egy utolsó pont. Az arányokat illetően illetve az, hogy van egy felső határa a befogadott menedékjogkérőknek. Az Európai Unióban egy ilyen felső határ, legalábbis hivatalos határ nincsen. Köszönöm. Mr. Visser, thank you for... Köszönjük szépen Visser úrnak az erőfeszítéseit, hogy megpróbált minél részletesebben válaszolni a kérdésekre, de sajnos nincs több időnk, mint ahogyan a Libeszakbizottság ülésének kezdetén elmondtam, neki kell most leselkednünk a média szabadságról szóló meghallgatásnak. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és szeretettel várjuk máskor is. Yes, good morning. So no further delay because I insist we have a... Nem késlekedünk tovább, hiszen, mint ahogyan mondtam, szoros az ütemtervünk ma. Tehát egy két órás meghallgatás következik most, illetve kettő órás 15 perces meghallgatás a tömegtájékoztatás szabadságáról az Unióban, melyet a Libeszakbizottság szervezett meg. Röviden elmondanám, hogy ennek a meghallgatásnak mi is a célja. Ez a meghallgatás a Libe szakbizottság munkájába illeszkedik. Az Európai Unió kartájáról amely a médiaszabadságra vonatkozik az Európai Unióban. Renate Weber az a kolléga, aki felel ezért a dossziért. Nyitott vitát folytattunk az érintettekkel, annak érdekében, hogy előkészítsük a LIBE jelentését. Kérném szépen azokat, akik itt vannak a teremben, hogy legyenek csendben, mert egy meghallgatást kell tartanunk. Those in the room, please, remain silent. Kérem a teremben tartózkodónak, hogy legyenek csendben. És azok, akik itt beszélgetnek négy szem közt, kérem őket, hagyják el a termet, hogy megkezdhessük a meghallgatásunkat. Hearing organized by our colleague Renate Weber. Tehát Renáta Weber kollégánk szervezte a meghallgatást, három részből áll, három részre tagolódik, három előadásunk lesz, és mindegyiket vita követi. Tehát a vita során, illetve a prezentációk során feljegyezzük a képviselők jelentkezését, akik szeretnének felszólalni, és 15 percet tudunk adni az előadóknak, mert 12-30-kor el kell kezdenünk a koordinátorok ülését is, ahol szintén szoros az ütemterv. Tehát 12.30-ig mindenképpen végeznünk kell a meghallgatással. Az első része következik a meghallgatásunknak. Weber asszony fog befezető előadást tartani, és utána három előadónk van. Ciprus médiával és információval foglalkozó hivatalának, illetve a ciprusi elnökségnek a cigazgatója. Anthony Wellen is itt lesz, illetve itt van, valamint Dunya Mijátoics és egy előadó, ő viszont egy videóban mondja el mondandóját, Weber asszony kapja meg tehát először is a szót jelentés tevőként parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindenkinek, aki eljött a mai meghallgatásra. A meghallgatás célja, hogy meghallgassuk a szakértőket, és hogy ezáltal segítsünk a jogalkotóknak abban, hogy a lehető legjobb megoldásra jussanak, amikor döntést hoznak a normák meghatározásáról szóló jelentésükben az európai médiaszabadság vonatkozásában. Beszélni fogok majd a jelentésről szóló vitában, majd a módosításokról szóló eszmecserén, és ezért nem szeretném ezt most részletezni, miről is szól a jelentés. Inkább arra használnám fel az alkalmat, hogy elmagyarázza, miért éreztük szükségét annak, hogy egy ilyen jelentést kell kialakítanunk 2012-ben. Az elmúlt néhány év során Európában azt láthattuk, hogy a tömegtájékoztatás szinte az összes tagállamban ugyanazokkal a problémákkal szembesül, vagy nagyon hasonló problémákkal. Úgy gondoltuk, hogy bár az Európai Parlament nagyon keményen dolgozik azon, hogy megoldja ezeket a problémákat, az Európai Bizottság vonakodik hasonló módon fellépni a médiaszabadság ügyében, különböző okokból kifolyólag. Az elgondolásunk az volt, hogyha lenne egy jelentés az alapvető normákról, akkor ezáltal talán felbátorítanánk az Európai Bizottságot, és arra ösztönöznénk, hogy a jövőben bátrabban lépjen fel. Az alapvető jogokra, az emberi jogokra, azok védelmére vonatkozóan vannak rendelkezések a szerződésben, és az Európai Unió alapjogi kartájában szerepelnek a leghatározottabb rendelkezések a média szabadságának szabadságának védelmére nemzetközi szinten. Ha ez valóban így van, felvetődik a kérdés, hogy miért nincs egy jobb megközelítésünk, egy harmonizált megközelítésünk arra vonatkozóan, hogy miért teendő akkor, amikor az a benyomásunk, hogy egyik vagy másik tagállamban támadásnak van kitéve a média, ha úgy érezzük, hogy visszaélésekre kerül sor. A jelentés célja nem az, hogy megszégyenítsünk bizonyos tagállamokat, sokkal inkább a cél az, hogy bizonyos normákat, szabályokat határozzunk meg európai szinten arról, hogy a tagállamoknak mit kellene tenniük, illetve konkrétan mit nem kellene tenniük, hogy érvényre juthasson a médiaszabadság. És nyilván vannak ellenmondásos vélemények, és nyilván világszerte így van ez, arról, hogy hogyan lehet az ilyen helyzeteket kezelni. Ezért éreztük nagyon fontosnak azt, hogy meghallgassuk a, szak, a szakértőket, hogy meghallgassuk a tanács képviselőjét és az Európai Bizottság képviselőjét is a tárgyban. De fontos volt számunkra az is, hogy a média képviselőit is meghallgassuk. Ez tehát ezen meghallgatás célja, és köszönöm még egyszer, amiért mindannyian eljöttek ma, és azt javasolnám, hogy adjuk is meg a szót az első előadónak. Egyetértek, köszönjük szépen Weber asszonynak, és Eleonora Gavrilides asszony következik, aki Ciprus, a Ciprusi Köztársaság média és sajtó irodájának elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr! Axiómának tekinthető, hogy a médiának kult szerepe van a demokratikus folyamatban, és helyesen mondjuk, hogy a média szabadság és a szólásszabadság előkövetelményei a legtöbb emberi jog meglétének. A média a negyedik hatalmi ágnak tekinthető, hiszen úgy járnak el, illetve hát ez lenne a feladatuk, hogy a polgárok nevében járjanak el, és biztosítsák a polgárok jogait az önkényes és káros cselekvések között a másik három hatalmi ág részéről. Természetesen ennek két oldala van, hiszen a társadalmak és a kormányok alkalmanként fel kell lépjenek a káros és antidemokratikus gyakorlatok ellen a média segítségével. A tény az, hogy a közvélemény alakítását nagyon gyakran helytelenül használják a kormányok. Az alapvető jogok mellett, mint például az EU kartában szereplő szólásszabadság, illetve médiaszabadság, jó lehet az EU karta teljesen kötelező érvényű, jogilag kötelező érvényű, nagyon sok képviselő, illetve tagállam ezt nem hajtja végre. Ez azt jelenti azonban, hogy a tagállamok, illetve az EU intézmények rendelkeznek egy nagyon erőteljes eszközzel, amelyet a médiaszabadság érdekében használhatnak. A Tény azonban az, hogy nem a mennyországban élünk, és még jól lehet nagyon gyakran európai szakértőként más társadalmakat tanácsot adunk a média szabadság tekintetében, példát mondhatnánk az arab felkelés országaira. Ne felejtsük el azonban, tisztában kell lennünk ezzel, hogy még mindig van, vannak jelentős problémáink az Európai Unión belül is. Hogyha megnézzük a Reporters Without Borders jelentését ez évben, jelentős romlást láthatunk számos EU tagállam helyzetében, például ott, ahol nagyon súlyos a pénzügyi válság. Görögország és Olaszország most már a 70. illetve 61. helyre szorult. Bulgáriának a legalacsonyabb a besorolás a tagállamok között, 80. helyen van Litvánia és Lettország is, a korábbi 30 illetve a korábbi évek eredményéről a 30. és 50. helyre esett vissza. Az Egyesült Királyság 28. helyen van, Franciaország a 38. helyen. Ezek a mutatók eltérő számokkal más NGO-k eredményeiben is megjelennek, mint például a Freedom House jelentésében és a Freedom of the Press jelentésben. Finnország és Norvégia közösen osztják meg az első helyet, Hollandia, Izlandia, Ausztria, Luxemburg, Svédország, Dánia, Cseh köztársaság, Ciprus és Németország az első 16 között vannak, ahol szerepelnek nem európai államok is, mint például Kanada, Új-Zéland és a Zöld-foki szigetek. több erőfeszítésre, koncentrált és koordinált erőfeszítésre van szükség, hogy ezt megerősíthessük és biztosíthassuk számos tagállamban egyes kérdések joggal merülnek fel, még a jó fiúk esetében is. Például, hogy kétségbe vonható-e a sajtó függetlensége, ha, ahogyan az Finnországban és Norvégiában előfordul, a sajtó gazdasági támogatást kap az államtól. Természetesen fenntarthatjuk azt az állítást, hogy az újságok, amelyek kormányzati pénztől függenek, hogy fennmaradhassanak, vajon meg tudják-e valósítani a valós pártatlanságot. Ennek a másik oldala pedig, hogy az állam támogatása hozzájárulhat a média szabadság, illetve a média pluralitás kialakulásához. Más kritériumokra, illetve felmerülnek azok a kérdések, hogy a kritériumoknál milyen kritériumokat használhatunk a sajtószabadság mutatójának kialakítására. Ugyanis a sajtószabadság kulturális különbségekkel is rendelkezik. Vannak olyan országok, ahol az állami támogatást megengedik, máshol nem. Vannak olyan országok, ahol regisztrálják az újságírókat, máshol nem. Minden ilyen csoport úgy gondolhatja, hogy a saját gyakorlata semmilyen módon nem sérti a médiaszabadságot és a médiapluralizmust nehezíti a munkát az is, hogy nincsen megfelelő és összehasonlítható adathalmaz. Mindenki, aki ismeri a logika szabályait, tudja, hogy csak akkor lehet összehasonlításokat végezni, ha megfelelően összehasonlíthatóak az adatok. Azonban ebben az esetben még az Európai Unión belül is a kulturális és nyelvi akadályok és különbségek így módon ezek miatt eltűnnek azok a részletek, amelyek összehasonlíthatóvá tennék ezeket az adatokat. Ezért tehát, hogyha megnézzük azokat a módszertani magyarázatokat, amelyeket például a Freedom House vagy a Journalists Without Borders-től hallunk, azt láthatjuk, hogy a magyarázataik időről időre megváltoznak. Azt gondolom, hogy ez azért van, mert folyamatosan változik a helyzet, maga a rendszer, így módon azonban kétségbe vonható az összehasonlítások, illetve besorolások összehasonlíthatósága, állandósága. Természetesen így a közös szabványok, illetve szabályok kialakítása egyre nehezebbé válik. Nagyon nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a rendeletek, a szabályozások a média koncentrációt igyekeznek akadályozni, például, hogyha a támogatásokat megpróbálják megszüntetni a média piacán. Számít ez? Nyilvánvalóan ezt még meg kell vitatnunk. Bizonyos országokban kérdések merülnek fel az újságírók részvételi jogairól. Nagyon sok országban úgy gondolják, hogy pontosan ők járulnak hozzá a médiaszabadsághoz, a média sokszínűségéhez. Más, máshol viszont úgy gondolják, hogy a média tulajdonosok járulnak hozzá ahhoz, hogy saját politikai céljaikra fordítsák a média alakítását. Nagyon sok eltérés van tehát, és mérésbeli probléma, ez pedig bizonytalansághoz vezet. Nem lehet tehát pontosan meghatározni a média szabadságát. Azonban, ha megnézzük a hiteles mérési lehetőségeket, nem mondhatjuk ki így konkrétan, hogy ezeket a méréseket nem lehet megvalósítani. Sőt, nagyon fontos mutatója ez a demokráciának, és alapvető fontosságú, hogy a sajtószabadságot értékeljük. Ez ugyanis a demokrácia minőségét jelenti az országokban. Nagyon egyértelmű, hogy egyes kultúra specifikus kiigazításokat kell alkalmaznunk. Az erőfeszítések azonban nagyon töredezettek arra vonatkozóan, hogy a média szabadságát mérjék a lehető legnagyobb pontossággal. Reméljük, hogy a médiaszabadság éves jelentésének létrehozása és az audiovizuális szolgáltatások jogalkotói csoportja hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az ilyen technikai jellegű nehézségeket leküzdjék. Azonban azt is ki kell mondanunk, hogy az EU karta szemben az emberi jogi szerződésekkel egy további tovább ment, és kimondta, hogy a média szabadságát és pluralizmusát tiszteletbe kell tartani. A Lisszaboni szerződéssel ez érvénybe is lépett, tehát a pluralizmus és szabadság záradéka egyre hatalmasabbá válik hiszen ezek a demokrácia és az állampolgári jogok érvényesítését érvényesítéséhez járulnak hozzá. Ezek nagyon jó fejlemények, és ö, mérföldkövet jelentenek a médiaszabadság megerősítéséhez vezető úton. Ez persze nem azt jelenti, hogy nincsenek problémáink, vagy nem lesznek problémáink a jövőben ezen a területen, de ez egy folyamat. Mindannyian tudjuk, hogy az EU, tehát közös otthonunk, nagyon gyakran lassan mozdul a pluralizmus a okán, ugyanis nagyon sok különböző döntéshozatali központtal rendelkezik, és nagyon sok különböző tagállammal. Tehát bonyolult ez a rendszer, késleltetheti az eredményeket, de ez nem probléma, hiszen igaz, valódi demokráciáról beszélünk. Az uniónk a többletérték. És úgy gondolom, hogy ezek jó nehézségek, ugyanis jó elvekből, jó elveken alapulnak. Azt azonban nem felejthetjük el, hogy a média szabadság, vagy az, hogy hogyan erősítjük meg a médiaszabadságot tagállamainkban, olyan terület, ahol különböző értelmezéseket, meglátásokat fogalmaznak meg a tagállamok, a bizottság és az Európai Parlament. Véleményem szerint ez azt jelenti, hogy a vitának folytatódnia kell egyre nagyobb lelkesedéssel és elkötelezettséggel. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a tényt, hogy az érintett felek célja egy Jól lehet, időnként az értelmezés különbözik az EU szintű lehetséges intervenciók korlátai tekintetében, főként abban az esetben, hogyha megpróbálunk egy jogalapot találni az ilyen jellegű intervenciókra, hogy ezt központilag kell-e szabályozni, illetve politikai szempontból kell-e szabályozni. Tehát ez a vita nagyon régóta folytatódik, és folytatódni is fog. Úgy gondolom, hogy a továbbiakban is a konszenzusra kell törekednünk, hogy egy elfogadható kompromisszumot érjünk el. Jó cél, helyes célra törekszünk, amiben mindannyian egyetértünk. A továbbiakban is igyekezzünk, még akkor is, hogyha az előrehaladás lassúnak tűnik. Köszönöm szépen. Let's have, uh... Akkor most uh, Antoni Wielennek adom meg a szót kabinetfőnöknek, Nelly Krósz biztos asszony kabinetfőnökének. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon örülök, hogy itt lehetek a mai meghallgatáson, és elnézést szeretnék kérni a elnök asszony Nelly Krósz nevében, aki részt szeretett volna venni a ma délelőtti vitán, hiszen nagyon komolyan veszi ezt a kérdést, és nagyon sok energiát fektetett ebbe a témába. Az elmúlt két évben eh, nagyon sok politikai tőkét is befektetett ebbe a területbe. Azért nem tud itt lenni ma délelőtt, mert Bakúba utazik az Internet Governance Fórumra, és a médiaszabadság standardjainak kérdését nem csak az azerbajdzsáni elnökkel folytatott megbeszélésein vetette fel, hanem az aktivistákkal, újságírókkal folytatott megbeszéléseken is, hiszen őket nagyon sok um, probléma érte, um, gyakran bebörtönzik őket, fizikailag megtámadják őket, lehallgatják, stb és eh, Nelly Cruz eh, ezt a helyszínen szeretné elutasítani, és szeretne véget vetni ezeknek a támadásoknak, eh, illetve büntetéseknek. Szeretné, ha ezt felváltanák átlátható intézkedések. Nem csak a harmadik országokat érinti ez a probléma, hanem az Európai Uniónak a saját házatáján is körül kell néznie. Gavrilidis asszony is felhívta a figyelmet eh, a néhány példára. A legtöbb Európai Uniós tagország magas szintű sajtószabadságot valósított meg, viszont a 27 tagországban más és más a kép, és folyamatos kihívásoknak kell megfelelniük a média szereplőinek az átlátható, nyitott eh, kérdésekben, ami a megszorításokat illeti az online, ez az offline médiát is beleértve, illetve az állam beavatkozását, nyomásgyakorlását is vissza kell szorítani, az önszabályozás kérdés is folyamatosan napi renden van. Tehát ezek olyan témák, amelyeket mi és a bizottság kezelünk a jelenleg rendelkezésre álló eszközök segítségével, illetve igyekszünk követni a helyzetet a különböző tagországokban aggaszt bennünket a média helyzete Magyarországon. grusz alelnök asszony eljött a parlamentbe számos alkalommal, legutóbb februárban, és nemrégiben Szófiába látogatott, ahol beszélt miniszterelnökkel, illetve újságírókkal a bolgár média helyzetéről, illetve ezt egy levél követte, amelyet a miniszter elnök írt, és saját aggájait is kifejezte. Ez a parlament az elmúlt évben megállapította, hogy sősön aggódik Olaszországban, Romániában, Csekosztársaságban és Észtországban a média helyzete miatt, média szabadság eh, miatt, De hát nem csak egy vagy néhány tagországot érintik ezek a problémák. A biztos asszony minden évben elmondta azt, hogy ő minden évben szívesen eljön a parlamentbe, de sajnálatosnak tartja azt, hogy minden évben úgy tűnik, hogy újabb és újabb súlyos szabálysértési esetek merülnek fel. Ő szívesen felszól ezekben a témákban hajlandó nyomást gyakorolni azokra a tagországokra, amelyek a közös értékeket teszik kockára. Nagyon fontos megtalálni az előbbre vívő útat, és ez a jelentés tervezett egyik főbb pontja is, amit Renáta Weber készít elő, illetve a ház is vitázik erről a témáról. Az Európai Unió rendelkezik elegendő kompetenciával annak érdekében, hogy megvédje médiaszabadságot a tagországokban. Ez egy olyan kérdés, amelyet Nelly Krúz asszony hivatalosan is feltett, hiszen egy olyan nehézséggel állunk szemben, hogy nagyon nagyok az elvárások a bizottsággal szemben, ami a probléma kezelését illeti, illetve az egyes tagországok helyzetét, hiszen jelentős űr van e- ezen elvárások között, illetve a között, amit a bizottság jogi szempontból kötelező érvényűen be tud vezettetni. Éppen ezért nagyon örülünk a parlament hozzájárulásának ehhez a vitához, szoros figyelemmel követjük ezt a vitát, de tudnunk kell azt is, hogy minden egyes fellépésnek a saját jogi kompetenciánkon belül kell maradnia, megfelelő jogalapot kell használni, hiszen az EU fellépése csak akkor szabad hihető, hogyha stabil eh, jogi alapjai vannak, illetve az EU válaszadása a felmerülő problémákra nagyon fontos, hogy súlyozott legyen. Tehát foglalkoztunk a kompetencia kérdésével, illetve az, hogy hogyan tudjuk ezt az ült betölteni, ami az elvárások között van, illetve a, bizottság lehetőségei között. A bizottság kérésére a média sokszínűségi központ is létrejöhetett a parlament hozzájárulásának köszönhetően, és most elemzik az EU kompetenciáit ezen a területen, és természetesen figyelembe veszik a Lisszaboni szerződés által teremtett új feltételeket, és ez a magas szintű csoport feladata is volt. Vike Freiberg, a korábbi lett elnök, elnökli ezt a magas szintű csoportot, és januárban teszik közé majd az elemzés eredményeit. Nagyon fontos, hogy szoros figyelemmel kövessük a gazdasági hátterét is ennek az ágazatnak, hiszen a költségetési feltételek drasztikus módon megváltoztak az online média megerősödése miatt is, illetve a hagyományos eh, média megváltozása miatt is, egy teljes mértékben digitalizált rendszerre történő áttérés következtében. Krülsz eh, biztos asszony létrehozta a Media Futures Fórumot, és ez a fórum nem sokára szintén nyolc világos ajánlást fogalmaz meg, olyan ajánlásokat, amelyek a speciális kérdéseken túlmutatnak, és azt hivatottak biztosítani, hogy a sokszélsűnűség, diversitás és átláthatóság megvalósuljon. Mindenek fölött mi egy széles körű vitára törekszünk az alapvető kérdésekben, tehát egy elvekre támaszkodó megközelítést szeretnénk érvényesíteni. Nagyon fontos a médiaszabadság és pluralizmus megőrzése az Európai Unióban. Ez kinek a feladata, az EU feladata, vagy más szinten kell megvalósítani, mik a legjobb eszközei a megvalósításnak, és a előre be nem látható következményeknek hogyan tudunk elébe menni Nagyon örülünk annak, hogy az Európai Parlament teljes mértékben hozzájárul ehhez a vitához, és természetesen várjuk majd a jelentések közététele után a választás lehetőségét is köszönöm. Stand. Köszönöm szépen. Most pedig a harmadik előadásunk egy videóprezentáció lett volna, viszont Nikola Frank asszony fog most felszólalni ehelyett. Önni a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy felszólalhatok ma önök előtt. Csak elmagyaráznám, hogy kinek a képviseletében vagyok itt. A European Broadcasting Union nevében szólalok itt fel, amely a média közszolgáltatók közös szervezete. Európán belül és kívüli országok is a tagjaink, és vannak tagjaink minden EU-s tagállamban. Először is egy általános megjegyzéssel kezdeném. A médiaszabadság, ugye ez a mai meghallgatás tárgya, szorosan kapcsolódik a média pluralizmushoz. A média szabadság azt jelenti, hogy függetlenül működik a média, működhetnek az újságírók, és hozzáférhetnek a különböző információs forrásokhoz. A médiaszabadság azt jelenti, hogy a polgárok sokféle információforráshoz férnek hozzá függetlenül a politikai agendától, és természetesen a demokratikus társadalmak számára ez elengedhetetlen. A nyomtatott sajtó, a televízió, a blogok és egyéb online média is elengedhetetlen része egy plurális média légkörnek. Az újságírók megfélemlítése, a politikai nyomásgyakorlás, valamint a tartalmakhoz való hozzáférés szándékos blokkolása megsérti a média pluralizmust és a média szabadságot bármely európai országban, Azonban eh, minden európai eh, tagállam, minden különböző médium, különböző eh, veszélyekkel szembesül. A közszolgáltató média és a média szabadság legfőbb szerepe, illetve feladata a műsorszórásról, illetve a média közszolgáltatókról szóló amsterdami protokollban szerepel, miszerint a médium, illetve a médiaszabadság közvetlenül összefügg a társadalmak demokratikus igényeivel, és a médiapluralizmus megőrzése egy központi szerepet játszik mindebben. Az EBU, az European Broadcasting Union Nemrégiben elfogadott egy deklarációt a legfőbb értékekről, ami a médiaszabadságot illeti. Ez szerint fontos szerepet szeretnénk játszani abban, hogy garantáljuk a vélemény nyilvánítás szabadságát és a pluralisztikus véleményeknek szeretnénk teret engedni. Ez azt jelenti, hogy olyan közférára van szükség, amelyben minden polgár kinyilváníthatja véleményét és elgondolásait. De hogyha a műsorszórók el akarják játszani ezt a szerepet, akkor megfelelő körülményekre van szükség. A kormányoknak be kell tartaniuk a médiaszabadság követelményeit, és ezt független intézmények kell, hogy biztosítsák, akik folyamatos ellenőrzést végeznek, és szükség van természetesen a függetlenség értelmében a független finanszírozásra is. Emellett Sajnálatos módon sok kormány visszaél a jelenlegi pénzügyi helyzettel és gazdasági helyzettel, nyomást gyakorolva a médiára, és befolyást gyakorol a feldolgozott tartalmakra. Egy demokratikus társadalomban ez nem történhet meg. Az Európai Parlament 2010 novemberi állásfoglalása, amely a digitális korban vizsgálja a közszolgáltatók szerepét megfogalmazza, hogy szükség van a megfelelő források biztosítására, fontos a hozzáférés az új technológiákhoz és platformokhoz, és megfelelő jogi keretre van szükség annak érdekében, hogy a szerepét el tudja látni a média. Emellett az állásfoglalás kitér arra is, hogy a digitális médiában helyük van a, a különböző műsorszolgáltatóknak, különböző információs forrásoknak, de egyetlen egy társadalom sem hagyatkozhat csak a Twitterre és a blogokra. Láthatjuk, hogy a különböző műsorszolgáltatók használják a különböző új hálózatokat amelyek kiépülőben vannak az interneten, de nem válthatják ki a hagyományos újságírói eszközöket, csak kiegészítik azokat. Mindeközben érvényben maradnak az újságírói normák és alapelvek, hiszen az újságírás egyik alapelve az oknyomozás és a függetlenség. Emellett intézményes garanciákra is szükség van, amelyek révén a média eleget tehet a, a polgárok elvárásainak, és ezáltal egy pluralisztikus, átfogó tartalmat kínálhat a társadalom minden csoportjának, és elszámoltatható maradhat a társadalom felé, hiszen végül is a polgárok azok, akik úgymond a részvényesei a médiának ilyen értelemben. Az Európai Unió és az EBU aláírt egy közös dokumentumot, amely a közszolgáltatási média, a közszolgálati médiára vonatkozóan, tehát aláírtak egy közös dokumentumot, amely összefügg az Amsterdami jegyzőkönyvvel, Amsterdami protokollal és valamint az Európa tanács által lefektetett alapelvekkel, amelyek meghatározzák, milyen körülményekre van szükség a független működéshez. Az EBU emellett kötelezettséget vállalt, hogy különböző képzések szervezésében, jogi tanácsadásban is részt vállal, valamint a pénzügyi és technikai támogatásban is. Emellett egyre kevesebb tulajdonos kezében összpontosul a média tulajdonlása, a versenyjog, amely a kereskedelmi ágazatban ö, érvényben van, a média koncentrációját némileg csökkenti, de ez csak a különböző vállalati összeolvadásokra vonatkozik, és nem garantálja a média pluralizmust. Nagyobb átláthatóságra van szükség, ami a tulajdonjogokat, illetve a tulajdon viszonyokat illeti. Ezzel, ezzel hozzá tudnánk járulni a média pluralizmushoz. Továbbá azt gondoljuk, az Európai Bizottságnak biztosítania kellene, hogy a média pluralizmus és szabadság mindig a figyelem előterében álljon, hogyha releváns egy-egy jogszabály tekintetében. Fontos továbbá az összes releváns platformhoz és tartalomhoz való hozzáférés is. Az internetes semlegesség szabálya például ebben a kontextusban elengedhetetlen. Zárásképpen összefoglalva tehát a közszolgálati média fontos és meghatározó szerepet játszik a véleményszabadság biztosításában, valamint a pluralisztikus vélemények meglétének biztosításában, és egy olyan teret teremt, ahol minden polgár kifejezheti véleményét. Ehhez azonban megfelelő jogi keretre van szükség, fenntartható és előrelátható finanszírozásra, és független szervek által ellátott ellenőrzésre is. A politikai támogatás EU-s szinten, ahogyan azt az EBU-val e e aláírt dokumentum is szolgálja elengedhetetlen ebben a kontextusban. A tulajdonviszonyok átláthatóságára vonatkozóan szükség lenne egy EU-s eszközre, és emellett az Európai Bizottságnak az új jogszabályokra vonatkozó hatástanulmányaiban figyelembe kellene venni a média pluralizmus és médiaszabadság kritériumát is. Köszönjük. Köszönjük szépen, mint három előadónk felszólalt, most pedig teret adhatunk a vitának. Mivel oda kell figyelnünk a felszólalási idő betartására, hiszen kevés az időnk, azt javasolnám, hogy minden képviselő két percben szólaljon fel, és utána az előadók folyamatosan válaszolnak majd. Anticevics képviselő kap először szót. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a meghívottaknak az érdekes előadásokat. Azt hiszem, hogy abban minden, mindannyian ért, egyetérthetünk, hogy a már eleve alacsony bizalom, amit az emberek a médiába vetnek, egyre csökken. Azt hiszem, hogy ennek az egyik oka, hogy pontatlan, nagyon gyakran szenzációhajház, és nem megfelelően tájékoztatnak a fontos kérdésekről. és elsősorban a nagy profitra összpontosítanak, nem pedig arra, hogy a közvéleményt szolgálják. A sajtónak fontos feladata, illetve arra törekszik a sajtó, hogy a leg, híreket részesítse előnybe, gyilkosságok, szexbotrányok, stb. És míg a média az ilyen hírekre összpontosít, és ezekről a tájékoztatást, a világnak az a része, ami igazán érinti az életünket, kimarad a tájékoztatásból. Például a kormányzati hírek száma egyre csökken a híradókban, viszont a celebekről szóló híradások pedig egyre nagyobb arányt kapnak. Ez vajon miért van? az arról szóló tájékoztatás, hogy a kormányok mit tesznek, arra van szükségünk, hogy olyan híreket kapjunk, amelyekkel megőrizhetjük szabadságunkat. A sajtó dolgozóinak, az újságíróknak, riportereknek az a feladatuk, hogy az igazságról írjanak, és csak az igazságról. Köszönöm. Moráes úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy itt a lehetőség, hogy számos kérdést feltegyünk. Először is például azt szeretném elmondani, hogy az a lehetőség, hogy ami a szabályok felállítását illeti, ez nagyon fontos feladat. Az éves jelentés például lehetőséget biztosítana arra a bizottságnak, hogy a fontos eseményekről, problémákról, mint például a médiaszabadság problémáiról Magyarországban tájékoztatást kapjunk. Anthony Villani szólt arról, hogy milyen hiányosságok vannak a elvárások és a lehetőségek között. Nyilván minden ilyen jellegű jelentésből ezek a kérdések fognak felmerülni, ugyanis itt az alapvető jogok kerülnek terítékre, és ez kritikus fontosságú abból a szempontból, hogy a médiapluralizmust, a médiakoncentrációt hogyan kezeljük. A bizottság fontos feladatának tekinti, hogy az alapjogokkal foglalkozzon, ahogyan mi is tesszük itt a ebben a szakbizottságban, ugyanakkor viszont a médiopluralizmusra is kell összpontosítania versenyügyi kérdésekre egyaránt. Azt gondolom, hogy itt a jelentésben egy eh, nagyon hasznos szabálykészletet kapunk, ugyanakkor viszont felmerülnek majd azok az elvárások, hogy a bizottság hogyan kezeli azokat a problémákat, ahol, mint például hazámban, az önszabályozás, az önkéntes megközelítés, illetve az önszabályozás hiánya ahhoz vezetett, hogy egyes állampolgárok magén, magánéletét sértették, és jogosan a polgárok azt kérik, hogy ezt szabályozzák valamilyen módon, erre legyen megoldás, és hogyan lehet, jogszabályokkal lehet ezt csupán szabályozni. Egyes polgárok az EU-ra tekintenek. Nem feltétlenül azért, hogy jogszabályi megoldásokat találjanak, hanem azért, mert az EU rendelkezik olyan eszközökkel, amiket itt lehet használni. Például, hogyha megnézzük a jogalapot, azt mondjuk, hogy most nem hozzászólások ideje érkezett most el, hanem a kérdések ideje. Úgyhogy az a kérdésem, hogy hova fogunk eljutni ezzel a jelentéssel. Megnézzük, hogy a jogalappal hogyan használhatjuk fel például a versenyjogot, a média koncentrációt hogyan tudjuk ezzel kezelni. Megpróbálunk egy jogi keretet teremteni arra, hogy a média koncentrációt és a média monopóliumokat kezeljük olyan esetekben, ahol az emberek min, szabadságának minősége rovására megy a média koncentráció, ahogyan látok ezt egyébként az Egyesült Királyságban vagy Olaszországban. Ezek egyébként nem vesznek el a jelentésből, hiszen a szabályok felállítása nagyon fontos. De ezen azért túl is mennék. Ugyanis nyilván nagyon sok egyéb kérdés is meg fel fog merülni, ezért fontosnak tartom tehát, hogy a jelentésből legyen egy monitoring mechanizmusunk is, Ugyanakkor viszont más elemek, fontos elemek ne vesszenek el belőle, ezért Renátét nagyon szívesen meghallgatnám arról, hogy a jelentés más elemei hogyan alakulnak. Köszönöm, Morász úr, Bronsz úr következik. Köszönöm szépen. Franciaország idén döntött úgy, hogy 1915-ben, amikor Törökország örményeket pusztított el, az népírtás volt, tehát erről egy törvényt hozott, kimondták, hogy ez valóban népírt, népírtás történt. Azonban nagyon sok országban például jogszabályt hoztak arról, ahol kriminalizálnak elképzeléseket, ideológiákat, de szerintem ez egyáltalán nem felel meg a szólásszabadság szabályainak gyűlöletkeltők, illetve például Harry Kopsborn, aki Stalin gyilkosságait megpróbálta indokolni, tehát ilyen eseteket ítélnek el. Ez politikai véleményként nem elfogadható. Utaltak az internet kormányzására, illetve a nyitott internetre, hogy hány ország ítél el embereket, akik eh, internetes oldalak birtokosai, tulajdonosai, amelyek más országokban van bejegyezve, mert nem értenek egyet azzal, hogy milyen véleményt képviselnek ezeken az oldalakon. Nincsenek megfelelő jogszabályok ennek irányítására, kezelésére. A szólásszabadság korlátozása nem csupán a beszélő illetve az író szabadságát korlátozza, hanem az olvasóét is. A média szabadságba bele kell tartozzon a médiához való hozzáférés szabadsága. Németországban egy politikai párt bezárásáról, megszüntetéséről döntöttek. Azonban meg kellene hallgatni az összes többi párt véleményét ennek a pártnak a beszüntetéséről, Ugyanakkor viszont nem, nem az összes párt nyilatkozhatott erről, hiszen az a párt, amelyet beszüntettek, az nem nyilatkozhatott. Aztán a szólásszabadság ellenes beszédek megszüntetése az Egyesült Királyságban is jellemző. Gönc asszony. Um, I think we are Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, mindenféle dilemmával szembesülünk e jelentés kapcsán. Én vagyok az egyik árnyék jelentéstevő egyébként. De azt gondolom, hogy nem használhatjuk ürügyül azt, hogy azt mondjuk, hogy Európában jobb a helyzet, ami a média szabadságát illeti, mint a világ más területein. Hogyha hitelességünket meg akarjuk tartani, amikor más országoknak tanácsokat osztogatunk ezen a téren, akkor nagyon fontos, hogy magunk is megfeleljünk a saját elvárásainknak. Nagyon fontos, a különböző európai intézmények kompetenciáját is szem előtt tartani. Nagyon fontos, hogy eh, a kompetenciák szabta határokat ne sértsük meg. De azt gondolom, hogy a Lisszaboni szerződés nem teremt alapot ahhoz, hogy a jelenlegi jogszabályokon túlmenően új szabályokat határozzunk meg. Nagyon érzékeny kérdés a túlszabályozás elkerülése is, hiszen látnunk kell, hogy a különböző tagállamokban más és más a helyzet. Azt gondolom az Európai Unió hitelessége, a polgáraink elvárása azonban fontosabb, mint bármi más, ezért fontos, hogy a lehető legmesszebbre menjünk ezen a téren várjuk a magasrangú csoport, a High Level Group jelentését, amelyet Vilán úr említett. Meg fogjuk vitatni, illetve meglátjuk majd, hogy hol találhatók a meccéspontok a mi munkánk és az ő munkájuk között. De azt gondolom, elég bátraknak kell lennünk ahhoz, hogy világosan kimondjunk bizonyos dolgokat a mi jelentésünkben, és fontos, hogy e magasrangú munkacsoport is elég bátor legyen, és túllépjen a jelenlegi szabályozás szabta kereteken, máskülönben egyre súlyosabbá válik a helyzet, azt hiszem. Nem elég, hogy az Európa Tanács és az EBSZ e megteszi a maga munkáját, a maga feladatait ellátja, nagyon fontos ez nyilván, de a tagállamok számára igazán az EU intézményekből származó szabályok, iránymutatások a kötelező jellegűek, és ezért ezen a területen nagyon nagy a felelősségünk, nagyon nagy minden EU-s intézmény felelőssége. Köszönöm szépen. Köszönjük, Lunacek asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést szeretnék kérni, amiért késve érkeztem, de volt egy másik szakbizottsági ülés is, ahol jelen kellett lennem. A tanácsadóim és egyébek azonban tájékoztattak engem arról, hogy mi hangzott el Gönc asszony által mondottakra szeretnék kitérni, illetve arra, amit mások is mondtak, hogyan bánik az Európai Unió a tagállamokon belül a média eh, szabadsággal, az eh, elengedhetetlen a hitelességünk szempontjából. Sokat foglalkozom a nyugat-balkáni térséggel, az ottani médiaszabadsággal, az újságírók eh, munkásságával, az érzékeny kérdések területén, érzékeny témákban. És tudjuk azt is, hogy az Európai Unión belül is a dolgok nem egészen úgy állnak, ahogyan kellene. Ezért nagy mértékben támogatnám azt, hogy ne csak erősebben monitorozzunk, hanem hogy nézzük meg azt is, hogy EU-s szinten hogyan tudunk egyfajta minimum követelményrendszert meghatározni, de magas szintű standardokból álló követelményrendszert. Renate Weber jelentésének is részét fogja ezt képezni, gondolom, de fontos kérdés, hogy hogyan tudunk kötelező normákat meghatározni, és meg kell néznünk azt, hogy ez a monitorozás szempontjából mit jelentene, és mi történne akkor, hogyha ezeket a normákat megsértik. Valamiféle szankciókat kellene meghatározni nyilván. Tudom, ez nagyon vitatott kérdés, de azt hiszem talán a parlament az az intézmény, amely a legmesszebbre mehet ebben a kérdésben. Ezek volnának a főbb kérdéseim tehát, és fontos, mindennek hátterében azt látni, hogy a hitelességünk elengedhetetlen mind a saját polgáraink, mind a világ más térségei felé. Marinescu képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor a médiaszabadságról beszélünk, akkor a kormány beavatkozását értjük ez alatt illetve az állam beavatkozását. De most az Európai Unióban egy problémával küzdködünk. A magántulajdonban lévő sajtóval és médiával. Hiszen itt nagyon sok a tulajdonosokon múlik, és meg szeretném kérdezni önöktől azt, hogy ezen a területen mit tehetünk. Az Európai Uniónak nincsenek kompetenciái a sajtóval kapcsolatban, A jelentés egy lehetséges beavatkozásról beszél az Európai Unió részéről, mégpedig a jogalkotásba ezen a területen. Én meg szeretném kérdezni, hogy önök mire gondoltak pontosan, amikor egy lehetséges jogalkotást említenek Európai Uniós szinten. És az utolsó megjegyzésem, a médiának szabadnak kell lennie, de az újságíróknak is. Hát őket etikai kódex köti. Fontos, hogy a tulajdonosok ne tudjanak nyomást gyakorolni rájuk, anyagi nyomás eh, se legyen, illetve a kormány se gyakoroljon rájuk nyomást. Meg szeretném hallgatni a véleményüket mindezzel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm, Smakentál asszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm mindenkinek a hozzászólását, illetve az előadók bemutatását. Nagyon érdekes volt, amit Vélen úrtól hallottunk, és felkeltette a figyelmemet, amikor megemlítette a be nem látható következményeket. Ebben a parlamentben nagyon gyakran küzdünk a nem belátható törvények következményei ellen, tehát ez egy olyan terület, ahol nagyon óvatosan kell eljárnunk. Úgy érzem, hogy először azt kell megvizsgálnunk, hogy a jelenlegi szabályozó keretet hogyan kell és hol kell jobban megvalósítani. Korábbi szerződések, keretek is megvalósultak már, viszont nagyon fontos, hogy ami mellett az emberek felelősséget vállaltak, az meg is valósuljon. Az Európai Uniónak vannak kompetenciái, ezen területeken, és ezt már más hozzászólók is megemlítették. Ami pedig az egységes piacot illeti, az Európai Unió, illetve a nemzeti e, törvények e, mennyiben képeznek akadályt a belső piac számára, ez egy nagyon fontos terület szintén. Az Egyesült Királyságból érkeztem, Éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos megvizsgálni az egyensúlyt a sajtószabadság és média felelősség között. Biztosítanunk kell azt, hogy ez az egyensúly megvalósuljon. Renáte Weberrel együtt tagja voltam a Magyarországra látogató delegációnak, és azt gondolom, hogy ahol megvizsgáljuk a jelentést és ezt a témát, ne csak Magyarországot nézzük, hanem az egész Európai Uniót, és vizsgáljuk meg a kormány hatását, eh, beavatkozását a médiába. De nézzük meg ennek a másik eh, vetületét is, mégpedig a média felelősséget. Visszaadom a szót a előadóknak, Gavrelides asszonynak először. I was, uh, well, let's take it not, not in order. I completely agree with the... Uh, Nem értek Göncasszonynal teljesen egyet abban, hogy valójában felmerül egy dilemma, és uh, nincs szükségünk kifogásokra, hanem szabályoznunk kell de nem túlszabályozni. Ne bonyolítsuk túl a dolgokat, ellenkező esetben nem tudunk monitorozni, nem tudunk végrehajtani. Ez gyakran igen nehéz folyamat. Mindig könnyebb valami nagyon bonyolult szabályot, szabályt hozni, mint egy nagyon egyszerű szabályt, és aztán azt ellenőrizni. McIntyre asszony, igen, ez valóban az érem másik oldala, és a médiaszabadság mindkét oldalt érinti. Egyéb esetben nem működik, és ezt nagyon gyakran elfelejtjük, hogy mindig csak a gonosz kormányokra mutat, mutogatunk, amely elnyomja a médiát, és hogy az újságírók nem kellően szabadok, ezt nagyon gyakran halljuk, függnek nyilván a fizetésüktől, a kenyéradójuktól, és ezért nagyon fontos a médiakoncentrációt elkerülni. De válság idejében ezt a problémát csak súlyosbítjuk. Ugyanis az emberek félnek attól, hogy elveszítik a munkájukat, ezt rengetegszer halljuk, újságokat zárnak be, csatornákat zárnak be. Ezért aztán arra van szükség, hogy megfelelő készletrendszerünk legyen arra, hogy megvédjük őket, és ez a rendszer legyen egyszerű, legyen egyszerűen ellenőrizhető és egyszerűen végrehajtható. Vilen úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Számos kérdés merült fel, megpróbálok ezekre röviden reagálni. Azt hiszem, hogy Moraes úr nagyon fontos kérdést vetett fel, amikor rámutatott arra, hogy számos különböző, eltérő kérdésről kell szólnunk, amikor a média pluralizmusról beszélünk, és nemzeti szintű vagy EU-s szintű eszközökre van szükség arra, hogy a állam egy kisé visszalépjen, azonban igenis szükség van egyes esetekben intervencióra, ezért Gondolom, hogy ezeket a kérdéseket külön kell választanunk, és meg kell néznünk, hogy a pluralizmussal kapcsolatban, az átláthatósággal kapcsolatban, függetlenséggel kapcsolatban mit akarunk tenni a szabályozókkal szembeni függetlenségről, illetve a koncentráltabb tulajdonosi formáktól való függetlenségről. Ami a jogalapot, illetve az hatáskört illeti, nem elvont kérdések. Gyakran felmerül a kérdés, hogy van-e hatáskörünk arra, hogy ezt vagy azt tegyük. Először alakítsuk ki a politikai orientációt, és ezzel párhuzamosan a hatásköröket. Nyilván azt feltételeznénk a bizottságnál, hogy nincsen különálló hatáskörünk arra, hogy eljárjunk valamivel kapcsolatban, ami szerepel a alapjogok kartájában, hanem meg kell találni a szerződésben, a belső piacon, illetve máshol ehhez a kellő jogalapot. Azt hiszem, hogy McIntyre asszony utalt arra, hogy a meglévő jogszabályok nyilván már eleve fontosak, relevánsak, hogyha megnézzük az Egyesült Királyságbeli eseményeket, és ahol az önszabályozás hiányaként állapítottak meg eseteket, a jogsértés, például a jogszabály megsértése, az elektronikus kommunikáció védelme esetében jobb érvényesítésre, végrehajtásra van szükség ezen szabályok esetében, és ilyen aggályok más esetben is felmerülhetnek. Lunacek asszony kérdése a minimum szabályokat illetően a szankciók és a monitoring esetében. Nyilván, hogyha vannak szankciók és kötelező szabályok, ezzel kapcsolatban örömmel jelenthetem be, illetve jegyezhetem meg, hogy társjogalkotóként a vitában Ha az operatív munkát nézzük meg, és megvizsgáljuk az alkalmazási módokat a pluralizmus indikátorainak alkalmazásában. Jelenlegi pillanatban még nincsenek operatív eszközök erre, de természetesen ezek a jövő szempontjából fontos lépések. És természetesen reagálnék Anticsevics asszony megjegyzéseire is. Nyilván, ha megnézzük a különböző médiákat, és a minőségi média, illetve a szenzációhajház, bulvár sajtó különböző módozatait, azt hiszem, hogy a média szabadság esetében nagyon nehéz kimondani, hogy csak az egyik fennállása jogos, a másiké pedig nem. Szerintem a közérdek szempontjából mindenképpen foglalkoznunk kell azzal, hogy mely gazdasági feltételek teszik lehetővé a, azt, hogy a közszolgálati média felelős módon hogyan tud hozzájárulni az állampolgári vitához és hogyan tudna hoz, hozzájárulni, azt felerősíteni, élénkíteni. És akkor itt be is fejezném, Frank asszony. Köszönöm, az EU hitelessége felmerült, és egyetértek ezzel nyilván a az egyetértési memorandumot már említettem, amit az Európai Bizottsággal aláírtunk, és ott az Európai Bizottság és az EBU megpróbálunk segíteni a bővítés országaiban, hogy valódi közszolgálati médiát hozzanak létre. Nehéz feladat ez, Azonban amint ezek az országok tagállamok, tehát csatlakoznak az EU-hoz, a bizottság aktív szerepvállalása, illetve más intézmények szerepvállalása megszűnik, mert nem lesz hatáskör, ezt értjük, és szilárdan hiszünk, hiszünk abban, hogy a média szabályozása elsősorban nemzeti ügy, ugyanis ez a nemzeti hagyományokhoz, kulturális környezetekhez kapcsolódik, de az is igaz, hogy némi frusztráció fogalmazódott meg ezzel kapcsolatban. Villen úr is kimondta, hogy jogalapra van szükség a beavatkozáshoz, ezért ha megnézzük a jelenlegi jogszabályokat, az is nagyon hasznos, ugyanis még van lehetőség arra, hogy a médiaszabadság, a média pluralizmus nagyobb fontosságot kapjon a meglévő jogszabályokban, illetve a most kidolgozandó jogszabályokban. Nagyon fontosnak tartom ezt a hatásvizsgálat elvégzésekor. Van azonban egy kérdés, amivel foglalkoznunk kell, ez pedig a felügyeleti szervek függetlensége, például az audiovizuális média szolgáltatásokról szóló irányelvekben, e- irányelvben ez szerepel, nem eléggé pontosan, úgyhogy ott talán még némi vizsgálatra szükség lehet. E, Marinescu úr említette a kereskedelmi médiával kapcsolatos problémákat, azt hiszem, itt különösen fontos lenne, hogy rendelkezünk olyan mechanizmussal, ahol a média tulajdonosok átláthatósága, tulajdoni viszonyok átláthatósága szolgálja a média szabadságot, annak érdekében, hogy a polgárok megítélhessék, hogy abból a médiából kapott információk mennyire helytállóak, és mennyire pártatlanok. Azt is említettem, hogy néhány alapértéket összeállítottunk tagjaink számára, és mivel nem csupán az EU-ból vannak tagáll- tagállamaink, hanem az EU-n kívüli országokból, és összesen 56 tagunk van, elképzelhetjük, hogy ott milyen jelentős problémák merülnek fel a függetlenség tekintetében, ezért fontosnak tartjuk, hogy a megfelelő feltételeket megteremtsük, például olyan szerkesztési útmutatókat adunk, ahol mondjuk egyes országokban nincsenek kellő újságírói etikai szabályok, ezért azt a mindennapi életükben, munkájukban jobban tudják alkalmazni. Köszönöm szépen. Okay, thank you now, rapporteur, if you want to conclude. Rendben, köszönjük akkor, hogyha a jelentéstevő lezárná ezt a kört. Igen, köszönöm szépen, rövid leszek. Az Európai Unió nem csak gazdasági és pénzügyi érdekekre épül. Én úgy fogalmaznék, hogy mindenek előtt és alapjait tekintve alapelvekre épül, jogokra épül, ezt akarjuk megőrizni a jövőben, és ezért kell harcolnunk. És számomra ez mindig bürokratikus akadályokat is len, jelent. Ilyen akadályokat látok az Európai Unió ezen akadályok miatt nem tud az igazán fontos dolgokért síkra szállni sokszor. Szankciókat említettek páran, igen, de a szankció nem mindig korlátozásokat jelent, néhány helyzetben ez valóban így van, igen, de úgy gondolom a szankció időzőjelben azt is jelentheti, hogy nagyon világosan kell egy adott helyzetben, egy adott szituációt megítélnünk egy adott tagállamban. Számomra ez nagyon erősen összefügg a jogi normák hiányával, a kompetenciák meghatározásának hiányával. Hogyha innovatívabbak lennénk, hogyha meglenne a politikai akarat hogy igazán megvédjük a médiaszabadságot, akkor azt hiszem megvan a lehetőségünk arra, hogy cselekedjünk. És amikor azt mondom, hogy cselekedjünk, akkor a, elsősorban az Európai Bizottságra gondolok, összességében. Tudjuk, hogy közbiztos asszony már eddig is nagyon bátor volt, nagyon bátran síkra szállt a médiaszabadság ügyért, amikor arra szükség van. De hát van egy alapjogi biztosunk is, és azt kell, hogy mondjam, hogy ő igencsak visszafogott volt, amikor a médiaszabadság ügyéről volt szó az Európai Parlamentben. Azt hiszem, a jövőben ennek meg kell változnia. Tulajdonképpen a politikai akaratot hiányoljuk, és a bátorságot, hogy valóban cselekedjünk. Hogyha elég bátrak lennénk ezen a téren, akkor azt hiszem sikeresek lehetnénk. Ami a felelősség kérdését illeti, nagyon óvatos lennék a felelősség kapcsán abban, hogy a kormányokat felszólítsuk a cselekvésre, hiszen ez visszaéléseknek adhat terepet. Ezért kell nagyon óvatosnak lennünk. A pluralizmus a válasz természetesen, de igazi, valódi pluralizmus nem, lépez, nem létezhet átláthatóság nélkül. Mindenképpen átláthatóságra van szükség, hogy tudjuk, ki vagy mi áll egy-egy megközelítés mögött. Ha tetszik, ha nem, valahol el kell indulnunk, ki kell jelölnünk egy kezdőpontot, és aztán majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok, de hát vitázni fogunk még erről. Amikor majd a módosítókról lesz szó, illetve a jelentés elfogadásáról szavazunk, azt hiszem jelen pillanatban a legfontosabb az, hogy a, meghallgassuk a vendégeinket. Tehát köszönöm még egyszer ennek apropóján, hogy eljöttek ma. Rendben. Azt mondják nekem, hogy a technikai előkészítés a videóprezentáció kapcsán megtörtént, készen áll a technológia. Most a második kört kezdjük, a második részt, és azt javasolnám, hogy akkor az első pontja, napirendi pontja ennek a második résznek a videóprezentáció legyen, amelyről szóltam már a meghallgatás elején. Thank you, Mrs. Frank. Now, now, we've got... Most tehát akkor. Itt van Dunya Mijatovics videó prezentációja, aki az EBESZ képviselője, médiaszabadsággal foglalkozó képviselője. A médiaszabadságról fog szólni. Sajnos személyesen nem tudott ma itt lenni, de videóüzenetben szól hozzánk, és ezáltal járul hozzá a vitához. Most tehát megnézhetjük ezt a videóüzenetet, és megkérjük a következő előadókat, hogy fáradjanak ide. Peggy Valki, a Lőveni Katolikus Egyetemtől érkezett hozzánk, nagyon örülünk, hogy ma itt van. Marius Dragomir úr, aki a Mapping Digital Media projekt vezetője. Üdvözöljük! És Magda Volter, aki az Open Society Foundation nevű alapítványtól érkezett hozzánk, és Iván Rostel is itt van. Ő az Európai Nyomtatott Sajtó Szövetség től érkezett hozzánk. Először tehát akkor tekintsük és hallgassuk meg a videóüzenetet. Dunja Mijátovistól. Yes? What, what, what about that? Sound problem? Nincs hang, nem halljuk a videót. Elindíthatjuk újra, kérdezi az elnök. Ladies and gentlemen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy öröm számomra, hogy ezzel a videóüzenetel részt vehetek a média szabadságról szóló meghallgatáson. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak erre az eseményre. A média szabadság képviselőjének neveztek ki három évvel ezelőtt az EBSZ-ben. Az azóta eltelt időben az EBSZ e 56 tagjának különböző médiával kapcsolatos fejleményeivel foglalkoztam. Azt hiszem, elérkezett az ideje annak, hogy megragadjuk a lehetőséget arra, hogy a vállalásainknak eleget tegyünk, és minden tagállamban olyan körülményeket teremtsünk, amely a szabad média és a szabad véleménynyilvánítást lehetővé teszi. Felteszem a kérdést, ha nem most mikor, és ha nem itt, akkor hol? Hiszen jelen pillanatban, bár az összes kormány vállalást tett arra, hogy megerősíti és megvédi a médiaszabadságot, amikor a végrehajtásról van szó, akkor sok tagállam nem tesz eleget kötelezettségeinek. Az utóbbi időben egyre súlyosabbá válik a helyzet, néhány Európai Uniós tagállamra is igaz ez, ami a médiaszabadságot, a médiapluralizmust és a szabad véleménynyilvánítást életi erodálódnak ezek a lehetőségek, értékek. Minden lehetőséget megragadok arra, hogy felhívjam a figyelmet erre az ijesztő tendenciára, de egyedül nem tudok változtatni a helyzeten, hogyha nincs meg a politikai akarat arra, hogy a médiaszabadságot alapvető értékként és jogként kezeljük, amely a demokratikus társadalmak alapját képez és az információ áramlást alapvetően lehetővé teszi. Az Európai Unió az a hely, ahol gyökere, itt kell gyökerezniük ezeknek az elgondolásoknak, és az EBESZ-nek jó példával kellene előjárni, és jó gyakorlatot kellene biztosítania ezen a területen, főként a fiatal, feltörekvő demokráciák esetében. Az Európai Uniónak megvan egy egyedülálló lehetősége, hogy alapvető kritériumként határozza meg a csatlakozó és csatlakozni kívánó országok számára médiaszabadságot, nem csak az európai Unió járna jól azzal, hogyha jó példaként járna elől. Ezáltal az Európai Unió a saját médiaszabadságra és emberi jogokra vonatkozó követeléseinek leg legitimitást tudna kölcsönözni. Elérkezett az ideje annak, hogy a hatóságok is felismerjék, hogy a demokráciát és az értékeinket gyengíti hogyha nem figyelünk oda kellően a médiaszabadságra. Először is kitérnék a az újságírókkal szembeni erőszakra, testi bántalmazás, megfélemlítés és egyebek öm, gyakorlatilag megsemmisítik lehetetlenné teszik az újságírók munkáját, és ön cenzúrához vezetnek. Ijesztő példákat láthattunk Bulgáriában, Cipruson, Franciaországban, Görögországban, Olaszországban, Spanyolországban. Lassan zajlik a nyomozás, és sem a támadókat, sem a támadások kitervelőit nem sikerült bíróság elé állítani. Emellett Görögországban, Portugáliában, Romániában és Spanyolországban is láthattuk, hogy a demonstrációkat, tiltakozásokról tudósítói újságírókat is bántalmazták. Hangsúlyoznám, hogy ezekben az esetekben nagyon fontos, hogy a karhatalom tisztában, illetve tiszteletben tartsa a médiaszabadság alapelveit, és lehetővé kell tennie, hogy az újságírók megfelelően tudósítsanak. A politikai nyomásgyakorlás a médiára szintén tapasztalható az Európai Unióban. Néhány tagállamban láthatjuk ezt, azonban főként Magyarországon történik ilyen jellegű nyomásgyakorlás. 2010 óta, 10 óta a médiajog és a médiaszabályozás Magyarországon teljes átalakításon ment keresztül. Az én hivatalom és más nemzetközi szervezetek is felhívták erre a figyelmet. Nem csak az én hivatalom, hanem az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek számára is nagyon fontos, hogy már korai szakaszban odafigyeljünk az ilyen eseményekre, és az illetékes hatóságokkal párbeszédet kezdeményezünk, hogy olyan, megakadályozzuk olyan jogszabályok születését, amelyek esetleg korlátozhatják a média szabadságot. Emellett meg a egyes jogszabályok korlátozzák az újságírók tevékenységét. A 27 EU tagállamban egyedül Cipruson, Észtországban, Írországban, Romániában és az Egyesült Királyságban dekriminalizálták a rágalmazást. A látszólag a régebbi demokráciákban ez nem korlátozza a szabad tudósítást, hiszen általában itt a bíróságok az Európai Emberjogi Bíróság esetjogát követik. Ugyanakkor azonban az újabb demokráciákban a rágalmazás dekriminalizálásának hiánya nagyon nagy akadályokat gördít az újságírók munkája elé. Fontos látnunk, hogy sokszor a tagállamok a jogszabályokat hozzák fel ürügyül, a rágalmazás kapcsán az újságírók ellen, ezáltal korlátozva a munkájukat például Németországban, Olaszországban, Litvániában és Lengyelországban voltak ilyen esetek. Azonban nem csak a rágalmazás kapcsán merülnek fel ilyen akadályokat. Üdvözlöm, hogy tegnap felmentették Kostas Vaxavanis görög újságírót. Ez a bírósági ítélet is megerősíti hogy mennyire fontos, hogy a közérdeklődésre számotartó eh, információkhoz hozzáférjenek a polgárok. Jó jogszabályok születtek például Belgiumban ezzel szemben, ahol 2005-ben eh, a források védelmére vonatkozó erős jogszabály született. A törvény hangsúlyozza, hogy a rendőrség, az ügyészek és a bíróságok minden egyéb eszközt meg kell, hogy ragadjanak, mielőtt arra kérnék az újságírókat, hogy fedjék fel forrásaikat. Ez jó példa lehet más tagállamok számára is. A cseh köztársaságban továbbá ö, szintén megerősítették a média azon jogát, hogy ne kelljen átadnia bizonyos dokumentumokat a rendőrségnek, ezzel igazodva az Európai Emberjogi Bíróság gyakorlatához is. Ami az információhoz való hozzáférést illeti, szorosan nyomon követjük a jogalkotási folyamatot Spanyolországban, ami az átláthatóságra, az információhoz való hozzáférésre és a jó kormányzásra való jogszabály születését illeti. Remélem, hogy ez a jogszabály meg fog felelni a média szabadság követelményeinek. Az interneten is biztosítani kell a szabad vélemény nyilvánítást. Ezzel is sokat foglalkozunk a hivatalomban. Úgy gondoljuk, hogy rendkívül fontos, hogy a társadalmainkban a szabad vélemény nyilvánítás erősödjék. Ezzel zárnám mondandómat. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, amiért júliusban elutasította az aktát. Érthető, hogy korlátozni, vagy teljesen meg akarjuk szüntetni a szerzői jogok megsértését, azonban az akta nem válasz erre a problémára. Úgy gondolom, hogy az akta nagyon rossz hatással lenne az információhoz való szabad hozzáférésre, és a szabad véleménynyilvánításra. Még egyszer gratulálok az Európai Parlament ezzel kapcsolatos döntéséhez, hölgyeim és uraim. Gyümölcsöző vitát kívánok önöknek, és köszönöm még egyszer, hogy meghívtak erre a fontos vitára, amelyet egyébként interneten nyomon követek. A, a, a very good working Azt kell mondanom, hogy mindig nagyon jó volt a munkakapcsolatunk Dukaviec asszonynal, ezért fontosnak tartottam, hogy továbbítsák üzenetét. A következő Hozzászólunk Fegé Válke professzorasszony, a Lőveni Katolikus Egyetemről érkezett, és a média szabadsággal már elég régóta foglalkozik. Öné a szó parancsoljon. Nagyon köszönöm, Weber asszony, hölgyeim és uraim, megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek önökkel, és megoszthatom gondolataimat arról, hogy az EU milyen szerepet játszhat és kell játszon a média szabadság és pluralizmus biztosítása tekintetében. Üdvözlöm azt a kezdeményezést, hogy állásfoglalást fogadjanak el a média szabadság szabályairól az EU-ban, Remélem, hogy ez egy első lépés arra, vonatkozóan, hogy az EU hatáskörök alapján intézkedéseket fogadjanak el ezen a területen. Jogász professzor vagyok a Lőveni Egyetemen, és számos kezdeményezés foglalkoztam a média szabadsággal kapcsolatban. Például a média pluralizmus indikátoraival foglalkoztunk, egy tanulmány keretében, aztán az indirekt tanulmányban is részt vettem, illetve a Firenzei Egyetemen is a médiapluralizmussal foglalkoztam, ahol a Tudományos Bizottság képviselője vagyok, és május végén pedig kaphattak önök is egy kezdeményezést, az Európai Polgárok kezdeményezést a médiapluralizmusról, illetve Sajoben Gray-jel együtt szerveztem egy páneurópai fórumot a médiapluralizmusról. Hugh Grant is itt volt egyébként, ezzel kapcsolatban és szólt önökhöz. A különböző magas szintű hozzászólók, beszélők véleményét nagy érdeklődéssel hallgattam akkor. Ezen kezdeményezésekkel kapcsolatban mindig csak tudományos szempontból vettem részt. Én magam egyébként tagja vagyok a belga versenyképességi tanácsnak. Ez egy közigazgatási szervezet, illetve a Flamand Média Szabályozó Általános Kamarájának is dolgozom szakértőként, független szakértőként. Azonban a megközelítései mindig személyesek, és tudósként igyekszem azokat vizsgálni. Kérdéseket fogok önnek feltenni annak érdekében, hogy a tőlem, nekem feltett kérdést megoldhassuk. Van-e szükség egy európai irányelvre a médiaszabadsággal és a pluralizmussal kapcsolatban? Szerintem egy kicsit félrevezető ez a kérdés. Van-e a magánélet védelmével kapcsolatban irányelvünk? Nincsen. Van egy 95-ös irányelvünk, amit rendeleti alakítanak át, mely az adatvédelemmel foglalkozik, illetve a személyes adatok feldolgozásával, és ebből egyébként idézni fogok, amelynek célja, hogy egy belső piacot hozzon létre, amelyben a személyes adatok szabadon áramolhatnak egyik tagállamból a másikba, és ahol a személyek alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Hasonló módon tehát van irányelvünk, amely nek annak az a célja, hogy egy eh, belső határok nélküli területet hozzon létre az audiovizuális médiaszolgáltatások számára, ugyanakkor viszont az általános érdekű, közérdekű célkitűzések védelmét biztosítsa. Ilyen irányelv már van 1989 óta, ez a határok nélküli televíziózás irányelve, amelyet 2007-ben átneveztek audiovizuális médiaszolgáltatások irányelvévé. Tehát ez az irányelv csak bizonyos azonos rendelkezésekre vonatkozik, az audiovizuális média szolgáltatások nyújtását illetően. Ezért tehát alkalmazási köre és koordinál területei is korlátozottak. Például, hogyha a TV szolgáltatásokat nézzük, audiovizuális média szolgáltatásokat, lineáris és on-demand szolgáltatásokat egyaránt, ezek a szolgáltatások sokkal határon átnyúlóbb jellegűek, mint például a nyomtatott sajtó vagy a rádió szolgáltatás, és ezért a nemzeti jogszabályok eltérését jobban megszenvedik. Másodszorban pedig ezek a szolgáltatások mindig is és szigorúbb állami szabályozást kaptak, ugyanis nagyobb kihatással rendelkeznek a társadalomra, más szóval tehát több szabályra van szükség, hogy harmonizálják azokat az audiovizuális médiaszolgáltatások esetében. Hagyományos módon egyébként a nyomtatott sajtót például általában önszabályozás alanyává teszik. Nézzük akkor most a kiskorúak és az emberi méltóság védelmét, kulturális sokszínűség, a polgárok hozzáférése az információhoz, illetve a fontos eseményekről szóló tudósításokhoz, a fogyatékkal élő személyek jogainak érvényesítése, fogyasztóvédelem és a válaszoláshoz való jog. Miért nem terjesztették ki ezeket a területeket harmonizált rendelkezésekkel, vagy például a média tulajdonosi viszonyok átláthatóságáról szóló szabályokkal. Politikai, illetve gazdasági hatalmak kihatását a médiára, illetve helytelen kihatását a médiára hogyan tudnánk megakadályozni? Nincsen megfelelő kompetenciánk erre hatáskörünk? Az EU szabályozói keretrendszere az elektronikus kommunikációs hálózatokra és szolgáltatásokra szintén a belső piaci érvelésen alapul. Ez is tartalmaz gazdaság és politikai függetlenségre vonatkozó szabályokat a nemzeti szabályozó hatóságok esetében? biztosít harmonizált és kifinomult rendszereket, amelyekkel lehet elemezni a piacokat és óvintézkedéseket hozni, hogy ellensúlyozzák a jelentős piaci hatalmakat, és megvédeni ugyanakkor az állampolgárok jogait, és bevezete ez olyan rendszert, amely általános engedélyezéseket tartalmaz, hogy, és megakadályozza-e az önkényes engedélyezési döntéseket a lehető legnagyobb mértékben, például a frekvenciák kiosztásánál. Miért tartjuk fontosabbnak ezeket az óvintézkedéseket a hálózatok, mint a tartalom érdekében? Többet törődünk a telefonszámlánkkal, mint az, e, a sokszínű és megbízható információval? Az irányelv 8-as és 94-es preambulum bekezdése nagyon egyértelműen világosan beszél arról, hogy a tagállamoknak kell biztosítaniuk, hogy megakadályozzák azokat a cselekvéseket, amelyek domináns pozíciót hozhatnak létre, és ez pedig a pluralizmus korlátozhatná, illetve a televíziós információ tájékoztatás szabadságát. Illetve lehetővé tenni eszközökkel, hogy az illetékes, független szabályozó hatóságok megfelelően végezhessék munkájukat pártatlanul és átlátható módon. Úgy tűnik, hogy az Európai Unió a belső piac szabadságát a hálózatok esetében fontosabbnak tartja, mint a tartalom esetében. Ezt én elég nehezen tudom elhinni. Akkor vajon a pluralizmusra káros pozíciókat hogyan tudjuk megakadályozni küszöbértékekkel. Politikai tevékenység, illetve a tömegmédia tulajdonosi viszonyainak szabályozása esetében egyes országok a pénzügyi átláthatóság szempontját is figyelembe veszik, ugyanakkor viszont más országok ilyen szabályokat még nem fogadtak el a különböző nemzeti szabályok sokszínűsége megakadályozhatja, hogy a vállalatok új piacokra lépjenek be, azonban más tagállamokban is nehézségekkel kell szembenézniük, hogyha szolgáltatást akarnak nyújtani, ugyanis nem világosak a szabályok az átláthatóságot illetően. Ezek a különbségek vajon a belső piac működését akadályozzák? a szolgáltatások, illetve a vállalkozások letelepedésének szabadságát akadályozzák? Ez nem csupán a média szabadság előfeltétele lenne, hanem a belső piac kellő működésének előfeltétele is, hiszen az önkényes politikai beavatkozás, intervenció nem akadályozhatja meg a szolgáltatások zöggenőmentes működését. Ott vannak például az adatvédelmi hatóságok, azokat kellően szabályozzuk, ugyanakkor viszont a média szabályozó hatáságokat meg nem ellenőrizzük. Ez nem tűnik egy kis ellentmondásosnak? Az irányelv célja, hogy egy belső piacot hozzon létre, ahol határok nélkül tudnak audiovizuális média szolgáltatásokat nyújtani, ugyanakkor viszont biztosítja a célkitűzések, a közérdekük célkitűzések védelmét, beleértve a média pluralizmus megőrzését, illetve a média szabályozók függetlenségének biztosítását, ezt a tagállamok egyedül nem tudják elérni. És pontosan itt lép be az Európai Unió a szabadság és pluralizmus támogatását illetően aktívabb szerepet kell vállalni a médiapiacok ellenőrzésénél, monitorozásánál, és biztosítani kell, hogy a következő irányelv, teljesen mindegy, hogy hogy hívják azt majd, legyenek benne alapvető minimum biztosítékok, amelyek a közérdekű célokat biztosítják, Ezeknek a fontosságát ugyanis már a preambulum bekezdésben elismerik, ezek azonban a koordinált területeknek nem képezik részét. Azt gondolom, hogy ez, ennek inkább politikai, nem pedig jogi okai vannak. Az európai szabályozónak a szubszidiaritás elvét tiszteletbe kell tartania az Európai Unió szerződés 5. cikke értelmében, ugyanakkor viszont az 51-es cikket is tiszteletbe kell tartania az EU alapjogi karta 51. cikkét, illetve a 11. cikket egyaránt a hatásköreinek végrehajtása során. Számos alkalommal az Európai Emberi Jogi Bíróság az az Európai Emberi Jogi Egyezmény 10-es cikke alapján, illetve a Karta 11-es cikke alapján már döntött úgy, hogy az állam nem csupán a médiaszabadság ellensége, hanem a fő biztosítója, főként az audiovizuális média tekintetében, és mindenkinek ajánlom, hogy a Centro Európa Cette esetét olvassák el, illetve az azzal kapcsolatos ítéletet, amelyet az Emberi Jogi Bíróság hozott. Aztán pedig ott van az Európa Tanács különböző ajánlásainak megismerése, én egyszerűen nem látom, hogy az EU miért ne tudná ezeket a szabályokat végrehajtani, hogyha a média szolgáltatások belső piacát akarja megteremteni. Minimum szabályokat kell tiszteletben tartani Európa szerte, és a tagállamoknak ezeket megfelelő arányos eszközökkel végrehajtani. Ez lehet állami intervenció, ez lehet önszabályozás. A jelenlegi irányelv arra biztosítja a tagállamokat, hogy a koordinált területeken önszabályozással éljenek. Ha a média jogszabályok harmonizálása megvédheti az európai polgárokat attól, hogy délután négy órakor az állami csatornákon szexuális tartalmakat láthasson, akkor ugyanezt a polgát miért ne lehetne megvédni, megvédeni olyan tartalom megtekintésétől, amelyet a gazdasági vagy politikai érdekek nem megfelelően befolyásoltak. Köszönöm szépen. You, Köszönöm szépen. Köszönjük az előadást Valke asszonynak. Most áttérünk a második eh, előadóra ebben a körben, Máriusz Dragomirnak adom meg a szót. Ő a Mapping Digital Media projekt menedzsere, illetve Magda Walter asszonynak, aki a Nyitott Társadalom Alapítvány regionális szerkesztője. Köszönöm, elnök úr! Beszeretnénk mutatni egy kutatási projektnek az eredményeit, amely a szervezetünk már négy éve folytat. Mi itt a Nyílt Társadalom Alapítvány képviseljük, Londonból érkeztünk, és a média outleteket támogatjuk világszerte, de legfőképpen kutatással és a politikával foglalkoztunk az elmúlt időszakban. Azok az eredmények, amelyeket beszeretnénk mutatni, a Mapping Digital Media projekt eh, eredményei. 60 országban készítettük el ezt a projektet az elmúlt négy évben. És jelenleg a jelentések több mint felét már közzétettük, és ezek hozzáférhetőek. Ez az eredménye az ilyen típusú munkánknak, és online módon is hozzáférhető mindez. 13 Európai Uniós ország, Németország, Magyarország, Olaszország, Litvánia, Románia, Szlovákia, Hollandia, Spanyolország, Svédország és az Egyesült Királyságról készült jelentés hozzáférhető az olvasók számára illetve jelenlegi tagjelölt és jövőbeni potenciális tagjelölt országokról is, mint például eh, Szerb Szerbia, eh, Macedónia, Bosznia, Hercegovina, Törökország és Horvátország. Hoztam néhány szlájdot is. Három témáról szeretnénk beszélni, ezek különösen fontosak a mai vita szempontjából is. Szeretnénk bemutatni a legfőbb eredményeinket, 60 országot vettünk le minden kontinensen, Latin Amerikában, az USA-ban, Japánban, Indiában és Afrikában is bevontunk országokat ebbe a projektbe de mint említettem, Európára összpontosítottunk 24 országra. A tulajdonnál kapcsolatos eredményeket szeretnénk bemutatni, az újságírással és a szabályozással kapcsolatos eredményeken, és kolléganő Magda bemutatja majd az ajánlásokat, amelyek kikerekedtek a projekt végén. Ezeket a jelentéseket helyi független szakértők készítették el, és szerkesztők tették aztán közzé. Amikor a tulajdonról beszélünk, akkor bizonyos országok esetében az eredmények nyilvánvalóak. Ezt a tanulmányt megnéztük azt, hogy a digitális médiának milyen hatása volt a függetlenségre, a pluralizmusra, és úgy találtuk, hogy a média tulajdonlás koncentrációja növekedett, nagyon sok tagországban ez nem volt lehetőség, nem volt lehetséges, hiszen a koncentráció már nagyon magas szinten volt, és nem volt lehetőség további koncentrációra. Nagyon sok országban azt találtuk, hogy a dereguláció megvalósul, ami a szabályzásokat illeti tulajdonlás esetében, és a határokon, illetve a média határokon átnyúló tulajdonlás is nagyon fontos eh, téma volt a több csatornás médiában és a piaci részesedési küszöbök eltávolítása Hollandiában, Romániában és Szlovéniában valósult meg. Bizonyos országokban a szabálymódosítása eredményezte mindezt, hiszen ezek megvalósítása nehezebb volt. Természetesen minden esetben megvizsgáljuk és tanulmányozzuk ezeket a területeket, azzal az érdeklődéssel, hogy a szakértői függetlenségre, illetve szerkesztői függetlenségre ez milyen hatással van. Nagyon nehéz volt kapcsot teremteni a piac konszolidáció és a média output között. Nagyon sok országtól, amelyet elemeztünk, kaptunk jelzéseket arra vonatkozóan, hogy a média és a politika elit között egyre szorosabb az összefonódás, és ez alásta a demokráciát Szlovákiában, jelentős média csoportok és politikai pártok között volt felelhető, Romániában és Ukrajnában ugyanígy, személyes kapcsolatok és a kormánytagok, illetve média tulajdonosok között szintén nyomot követhet, nyomon követhető volt. Ami a digitalizációt illeti, ez a terület káros hatással volt a hírközlésre, de azt gondolom, hogy a digitalizáció hatását nem szabad túlbecsülni, strukturális rosszabbodás volt érzékelhető nagyon sok országban. Jelenleg a legnagyobb hírszolgálatok átstruktúrálást valósítanak meg, természetesen csökkentik költségeiket és racionalizálnak. 2009-ben két litván újság elbocsátotta egy negyedét újságíróinak, és ez a módosítás a nyomozó újságírásra is káros hatással volt, amelyről beszéltünk az elmúlt napokban. Számunkra az európai demokráciának ez a gerince, a hírszolgáltatók ebbe a területbe nagyon vonakodva fektetnek bele, hiszen kockázatos, és szinte minden országban azt tapasztaltuk, hogy korábbi problémákkal küzdenek az oknyomozó újságírók, korlátozták a magánszférához való jogukat, illetve a szerkesztői döntéseket is fenyegetik eh, ezek a témák. Folyamatos kompromisszumot érzékeltünk, a beavatkozást nagyon sok kormány részéről ezekben az országokban, ami a szabályozó hatóság függetlenségét illeti. Spanyolországban az audiovizuális médióában ez érzékelhető, és a regionális szinten működő hatóság eh, egyikét a Navarrában működő média tanácsot 2011-ben bezárták. 6-7 évvel ezelőtt találtunk egy problémát, amely Közép-Európában különösen akut, nagyon politikai színezetet kapott ez a terület, és egy nagyon fontos terület, amely kikerekedett ezekből a tanulmányokból, az az állam reklámozása, ez igazából az egyik legfőbb forrása az államnak, és közvetlenül a politikailag ugyanolyan szint képviselő médiát támogatják e, e, ezzel a kormányok, amelyek csak a hivatalos e, problémákra hívják fel a figyelmet Magyarországon és Romániában. Politikai nyomásgyakorlás történt, nem közvetlenül kormány által finanszírozott kampányokban, de állami tulajdonú cégek segítségével Szlovéniával. Bizonyos média outletekből visszavonták a, a reklámozást a szerkesztői politikáknak köszönhetően. A legtöbb országban a hivatalos reklámozás csökkent az elmúlt időszakban a pénzügyi megszorításoknak köszönhetően az elmúlt három-négy évben de ez az állami finanszírozás átláthatósága miatt is van így. Csak dióhíban ennyit szerettem volna mondani a tanulmány eredményeiről. Thank, thank you, Mr. Chairman. Thank you, Marius. Köszönjük szépen, Walter asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, Marius. Mielőtt a főbb ajánlásokról beszélnék, amelyek a munkánkra vezethetők vissza, az EU-s tagállamokra vonatkozó felmérés kapcsán, amelyet nem régiben eljutottunk a szakbizottságnak, és két-három általános megjegyzésem volna először is. Nem olyan ajánlások ezek, amelyek az Open Society Foundations nevéhez kapcsolódnak. Ezek az ajánlások gyakorlatilag azon jelentések elemzéséből kristályosodtak ki, amelyeket mi megvizsgáltunk a kollégákkal az egyes tagállamokra vonatkozóan. Néhány tagállami jelentés konkrét ajánlásokat tartalmaz az adott tagállamra vonatkozóan, ezért azok az ajánlások, amelyekről mi beszélünk, gyakorlatilag a nemzeti kutatók ajánlásaira épülnek, azokból eredeztethetőek, amelyeket viszont a nemzeti szakértők és érintettek közösen dolgoztak ki. Végezetül szeretném még azt is előre bocsátani, hogy annak alapján, amit ma hallhattunk, úgy gondoljuk, hogy minimum normákra lenne szükség, amelyek néhány aggályra megoldást kínálnának. Gondoljunk itt az előre nem látható konzekvenciákra, a különböző nemzeti, jogi és kulturális körülményekre az egyes tagállamokban, valamint a túlszabályozás problémájára is, hogyha minimum standardokat határozunk meg, nem áll fenn a túlszabályozás veszélye. Hadd térjek most rá konkrétan az általunk kibocsátott ajánlásokra. Ami a tulajdonlás kérdését illeti, és amelyről hallhattunk az imént, mi azt javasoljuk, hogy a tagállamok mind minimum normákat határozzak meg, és jogi szabályokat, amelyen megakadályozható a politikai befolyás a tulajdonlásra vonatkozóan. Ami a bizottságot illeti, az Európai Bizottságot, úgy gondoljuk, ezen elemzésekre építve a szabályok harmonizálása és a minimum standardok meghatározása lenne szükség. Ami az újságírás ügyét illeti, természetesen ez a legnehezebben harmonizálható terület. Mi ismét csak azt ajánljuk, és ezek megint csak minimum ajánlások, vagy minimum standardok, hogy meg kellene fontolni, hogy az oknyomozó újságírás új formáit kellene támogatni, és ennek megfelelően pénzügyi támogatást is kellene nyújtani. A szupranacionális források csökkentik annak a veszélyét, amelyre többször is felhívtuk a figyelmet jelentésünkben, hogy politikai nyomásgyakorlásra kerüljön sor az egyes tagállami kormányok részéről. Ami a szabályozást illeti, és ismét csak ismételjük azt, amit már többen elmondtak itt a teremben, hogy azt javasoljuk, hogy az Európai Bizottság különböző ex post kezdeményezések révén orvosolja azt a helyzetet, hogy a digitális licenszek kapcsán politikai befolyásolásra kerül sor, és hogy tárja fel az esetleges piaci visszaéléseket ennek kapcsán, és orvosolja ezt a helyzetet. Továbbá azt javasoljuk, hogy olyan jogszabályokat kellene elfogadni, amelyek átlátható és méltányos eljárást biztosítanak az állami hirdetések esetében. Szeretném felhívni a figyelmet a kormányok hirdetési lehetőségeire és a vélemény szabadságra vonatkozó dokumentumra, amelyet tavaly fogadtak el. Zárásképpen azt javasoljuk, hogy az Európai Uniós jogszabályok támogassák, erősítsék az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot, és a tagállamoknak a maguk részéről jogszabályokat kellene hozniuk, amelyek a médiaszolgáltatók függetlenségét biztosítják eh, annak minden aspektusában. Végül szeretném hangsúlyozni, tekintettel arra, hogy eh, ezen ajánlások nem régiben születtek meg, egyszerűen eh, nagyon meglepődtünk azon, hogy mennyire egyeznek ezek a Libe szakbizottság munkájában eh, megfogalmazottakkal, és eh, mindenek előtt Weber asszony, eh, a Weber asszony által megfogalmazottakkal, és ezt nagymértékben üdvözöljük. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Rasszul úr. Köszönöm, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok ennek a szakbizottságnak, főként Weber asszonynak er- ezért a lehetőségért, és az újságírásról, a médiapluralizmusról szólunk Európában. Én az európai újság kiadói több mint 500 sajtó terméket képviselünk, amelyek az Európai Uniós tagállamokban kerülnek kiadásra, illetve Norvégiában, Szerbiában és Svájcban ez az iparunk számára egy nagyon fontos időszak. Talán nem lepi meg önöket, hogy gyakorlatilag ma már mindenki borzalmasan nagy mennyiségű információs formátumokból eh, kérhet, illetve igényelhet, olvashat, és ez teljesen átalakította a tegnapi nyomtatott sajtó világát a jövő több csatornájú világává igyekszünk olvasóinknak, felhasználóinknak weboldalainkon keresztül, a tablet alkalmazásokon keresztül, illetve több száz klasszikus újságon keresztül a lehető legszélesebb körű információt. Igyekszünk nyitott vitát előmozdítani a demokratikus társadalmainkban. Tehát a kiadói szakmának mire van szüksége a kreatív gazdaság esetében, illetve hogy a jogalkotóktól mit várunk. Itt öt pontot említhetnék. Először is azt gondoljuk, hogy egy olyan rendszert kell fenntartanunk, ahol a tagállamok a pluralizmust elősegítik. A szerződés értelmében az Európai Uniónak a média sokszínűségét nem, lehet, nem szabad szabályoznia, kivéve a versenyügyi jogszabályok tekintetében. A piacok nagyon eltérőek, történelmi, kulturális hátterük eltérő, és ezért a médiafogyasztási szokások is eltérőek országról országra. A média pluralizmus tehát csak a nemzeti hatóságok szabályozhatják megfelelően, hiszen ők, hiszen ők ismerik a helyi valóságot. Az önszabályozás is alapvető fontosságú. Magatartási kódexeket fogadtak el a szakmai szervezetek, újságírók, illetve maguk az újságok. Nagyon sok újság például saját ombudsmannal rendelkezik, mint például a Guardian az Egyesült Királyságban és nemzeti sajtókonferenciákat is szervezett maga az iparág ezzel a témával kapcsolatban. Magatartási kódexek kialakítói a helyi piacot jól ismerik, a helyi valóságot jól ismerik, és így módon pedig nem hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ne ássák alá a sajtószabadságot. Természetesen a kollégák olyan magatartását, amely bűncselekmény tárgyát képezi, minden esetben megfelelően el kell ítélni. A főszerkesztő szerepe nagyon fontos. A főszerkesztő a felelős azért, hogy a kiadványok kialakítását biztosítsa, illetve a megbízhatóságot. az olvasók bizalmának megőrzése nagyon fontos ugyanis, hogyha az olvasó elveszíti bizalmát egy újságban, akkor egy másik médiaforrást fog választani. És ez biztosítja a média pluralizmust, ugyanis az olvasók bizalma az egyetlen alapja a komoly kiadói szakma esetében és ahogyan azt a román képviselő is kiemelte, ez befolyásolhatja a kiadói szabadságot. Azonban a pluralizmus hiányát ez nem jelenti. Nem arról van szó, hogy ki a tulajdonos egy bizonyos médiumnak, hanem hogy hogyan biztosítja a pluralizmust. Ez a nemzeti hatóságok és az Európai Unió szerepsenyellenes magatartást elítéljék, és biztosítsák, hogy a különböző médiumoknak helyt adnak a piacon. Nyilván, hogyha valaki tagja egy nagyobb média csoportnak, annak megvannak az előnyei is. Ugyanis például a gazdasági válság kihatásainak jobban ellen tudnak állni. Ugyanakkor viszont teljesen egyetértek azokkal, azokkal a hozzászólókkal, akik emlékeztettek arra, hogy mennyire fontos az átláthatóság a tulajdoni viszonyok tekintetében, illetve az anyagi érdekek tekintetében, hiszen ez a szabad üzleti szektor, bármely üzleti szektor szabadságának alapja. Aztán a média pluralizmus értékelését nem szabad csupán a hagyományos médiára korlátozni. Az Európai Parlament képviselőinek tisztálatban kell lenniük a nagy multinacionális technológiai vállalatok szerepével, ugyanis ezek nagyon súlyos kihatással rendelkeznek az információhoz való hozzáférésre, illetve nagyon komolyan meg kell vizsgálni a agregátumok helyzetét és piaci helyzetét. A tartalom létrehozásában ugyanis olyan szabadságot élveznek, amelyet semmilyen anyagi támogatás biztosítójuk nem adott nekik. A valódi függetlenséghez az is szükséges, hogy pénzügyileg, anyagilag megvalósítható legyen egy adott médiavállalkozás. Természetesen azt is szeretnénk, hogyha a digitális sajtó alacsonyabb áfa tartalmat kell eh, kivessen, ez eh, a tagállamok hatáskörébe tartozik. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniós jogalkotási, illetve jogszabály, hogyha a szabályokat alakít ki, illetve a szabályok kialakításán túl csupán korlátozza a médiaszabadságot. Ennek a szektornak ugyanis az a célja, amelyet a jogalkotóknak is el kell ismeri, ismerjenek, és ha ezt korlátozzák bármilyen módon ezt a szerepet, az kontraproduktív lesz. Nem szabad azt gondolnunk, hogy a nemzeti szintű kényes politikai helyzeteket ezzel meg lehet oldani, ahogyan az egyébként egyes tagállamokban láthattuk. Az újságok, a hírmédia önkéntesen kell tevékenykedjen, és csupán a nemzeti jogszabályi keret, a versenyjogszabályok, illetve a büntető jogszabályai kell vonatkozzanak rájuk az egyes országokban a szabad nyilvános vitát elő kell segíteni, mégpedig úgy, hogy megbízható, független médiát biztosítunk. Ez nagyon sok ország egyébként már elősegíti különböző módokon. Az e-kaptafára készült megközelítés nem működhet, ugyanis jól lehet jó szándékú, de az Európai Uniós jogszabályok a sajtószabadságot nemzeti szinten aláshatják, ugyanis a sajtószabadság, a pluralizmus, a vélemények sokszínűségének, a demokratikus társadalom alapjainak lényegét jelentik. Köszönöm szépen. Az elnök következik, 12 óra 30-kor befel, be kell fejeznünk az ülést, akkor lesz a koordinátorok ülése, ezért nagyon szigorúan fogom nézni a hozzászólási időt, és azt javasolnám, hogy most rögtön térjünk át a harmadik panelre, és azután fogjuk majd a vitát megnyitni. Hogyha ezzel egyetértenek, tehát a második és a harmadik panel lesz, következik ezután egymás után. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és kérem, hogy maradjanak, mert kérdéseket fognak hallani. Tehát akkor jöjjön a harmadik forduló, a panelisták harmadik csapata. Kérem, hogy jöjjön fel, és köszönöm mindenkinek a részvételt. Tehát következik Árne König, az Európai Újságírók Föderációjának elnöke. Köszönöm szépen, hogy eljött, üdvözlöm itt. Olivier Basil, hat, riporterek határok nélkül, Reporters Without Borders, és William Hosley, aki az Európai Újságírók Nemzetközi Szervezetét képviseli. Mindhárman itt vannak már, úgyhogy akkor ők következnek, 12.30-kor be kell fejeznünk az ülésünket, ezért aztán rögtön meg is adom a szót Árne König úrnak, aki az Európai Újságírók Szövetségének képviselője. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást. A legfőbb kérdésekről beszélünk, és nagyon örülünk annak, hogy párbeszédre kerül sor a, politika, a politikusokkal, hiszen sokszor úgy érzékeljük, hogy a politikai akarat nem nincs megfelelően jelen a politikusok részéről, amikor a média szabadságról van szó. Nemrégiben Törökországban jártam egy konferencián, amelyet Isztambul szervezett, körülbelül 19 delegáció vett részt, beszéltünk a médiaszabadság hiányáról, az igazságügyi vetületekről, a fogvatajtott újságírók problémájáról, és Törökországban mindez gyakorlatilag érvényre jut, mindezen problémák érvényre jutnak. Nincs megfelelő párbeszéd például az újságírók és az a munkaadók között, nagyon erősen jelen van az öncenzúra, nagy a nyomásgyakorlás a kormány részéről, kb. 80 újságíró van Törökországban börtönben, ezáltal Törökország vezeti az újságírókat börtönbe vető országok listáját. A médiaszabadság a mi számunkra sokkal szélesebb körű téma, mint ahogyan Weber asszony közelíti meg a témát. Mi Európa szerte foglalkozunk a médiaszabadság ügyeivel, de az EU-n kívül is foglalkozunk ezzel. Nagyban üdvözöljük Weber asszony munkáját és jelentéstervezetét, amely egy megfelelő alapot fektet le ahhoz, hogy mit kellene az Európai Uniónak tenni ezen a téren a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően. A médiaszabadság és a vélemény nyilvánítás szabadsága alapvető jogok, amelyeket az Európai Uniónak meg kell védenie. Nyilván nem meglepő, ha azt mondom, hogy a médiaszabadság megsértésé nek sok példáját láthatjuk Oroszországban, Fehér Oroszországban és Törökországban, de az Európai Unióban is. A források védelme rendszeresen sérül a rendőri beavatkozások miatt. Különböző veszélyek fenyegetik az újságírókat, ennek kapcsán szankciókkal fenyegetik őket, és a jogszabályok nem megfelelőek ezen a téren. 2011-es New Yorki terrortámadások után sok tagállam alaptalan szabályokat vezetett be, amely közvetlen kihatással van az újságírók munkájára, és több EU-s tagállam néhány évvel ezelőtt elfogadta a Reykjavik deklarációt, miszerint túl messzire ment a terrorizmus elleni harc jegyében végzett jogalkotás, azonban azóta sem változott a helyzet. Az elektronikus adatok megtartása kapcsán vannak gondok, ami a források védelmét illeti. Továbbá korlátozzák a fényképészek munkáját többek között, aztán problémát jelent a politikai beavatkozás több országban, amikor a közszolgálati média vezetőinek kinevezéséről van szó. A mi szövetségünk közjóként tekint az újságírásra. Az újságírás gyakran egy-egy társadalomban egyfajta ellensúlyt képez. Számunkra azonban nem annyira ez a vetület a fontos, sokkal inkább a társadalmi szerepe az újságírásnak az, valamint a minőségi információhoz való hozzáféréshez való hozzájárulás az, ami fontos, ezáltal a polgárokat szolgálja gyakorlatilag az újságírás. Az európai intézményeket és a kormányokat is arra ösztönözzük, hogy a média ezen szerepét tartsák szem előtt, Eh, amikor megvizsgáljuk, hogy miért is olyan fontos a médiaszabadság. Ez egyensúlyt teremt gyakorlatilag a kereskedelmi és közszolgálati média között, ez a megközelítés, eh, és alapját képezheti a megfelelő szabályozásnak. A média pluralizmusra vonatkozó európai kezdeményezés az Európai Bizottság részéről pozitív jelzést kapott, és a következendő hónapokban eh, történik majd az aláírás gyűjtése kezdeményezés kapcsán. Sok újságíró ma nincs tisztában a tulajdoni viszonyokkal, és so- a polgárok sincsenek sokszor tisztában ezzel, ezért úgy gondoljuk, vitát kell nyitni arról, hogy az újságírás, mint közjó, milyen szerepet tölt be, és hogy kifizeti meg majd a jövőben az újságírás költségeit. A mi szövetségünk úgy gondolja, hogy ez nem csak a kereskedelmi ágazatot érinti, hanem az egész társadalmat. Az újságírók biztonsága sajnos nagyon nagy aggályok alapját képezi az Európai Unióban. Örülünk, hogy a jelentés tervezett foglalkozik ezzel a kérdéssel. Reméljük, az Európai Parlament világos álláspontot foglal, fogalmaz meg majd ebben a kérdésben. A az Európai Újságírók Nemzetközi szervezetében közösen fogalmaztuk meg álláspontunkat ebben a kérdésben. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a biztonságra vonatkozó szabályok közvetlenül összefüggnek azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehet biztosítani, hogy a, hogyan lehet korlátozni, és hogyan lehet rábírni a rendőrséget például arra, hogy megvédje a médiában dolgozókat. Nem lehet megengedni, hogy a félelem uralkodjon el, és az öncenzúra. Itt az ideje, hogy az újságírók elleni bűncselekményeket megfelelően kezeljük. Emellett szeptember végén egy deklaráció született, amely szerint a kormányok kezébe kellene kerülni az újságírók védelmének, úgy gondolom, hogy néhány európai országban is szükség lenne erre, nem csak elsősorban a fegyveres konfliktusok a területekre, amelyekre ez a deklaráció vonatkozott. Az Európai Unióban és azon túlmenően a különböző újságíró szövetségek azok, amelyek kampányt indítanak ilyen ügyekben, felhívják a figyelmet ezekre a kérdésekre, és a, az aktív újságírók munkakörülményeire. Egyre nagyobb az újságírókra neheződő nyomás, ezzel párhuzamosan koncentráció, koncentrálódik a média egyes tulajdonosok keze, kezében. Sokszor exkluzív jogok kapcsolódnak egy-egy interjúhoz, vagy a fényképkészítés lehetőségéhez is. A újságírók munkakörülményének közvetlen kihadása van a média szabadságra, és az Európa Tanács is felhívta erre a figyelmet a média szabadsággal foglalkozó dokumentumában. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az Európai Szociális Karta betartása érvényre jusson az újságírók kapcsán is. Emellett minden munkavállalóra ki kell terjednie a vonatkozó rendelkezéseknek, még akkor is, hogyha kisebb munkavállalói csoportokról van szó. Emellett a különböző érzékeny munkakörülmények a média szektorra különösen jellemzőek, sok esetben szabadúszó újságíróként dolgoznak az újságírók, és ez egyre inkább növekvő tendenciát mutat Európa szerte. Úgy gondoljuk, hogy ha médiaszabadságról van szó, akkor meg kell vizsgálnunk az újságírók munkakörülményeit is, hogyha biztos a munkavállalói pozíciójuk, és aktívan részt tudnak venni az érdekvédelmi szervezetek munkájában, akkor ezek a körülmények javulnak a tapasztalatok szerint. Úgy gondoljuk, hogy nagyon nehéz egyensúlyt teremteni a megfelelő szabályozás között, és a között, hogy hogyan szabályoznak más ágazatokat, más területeket, úgy gond, tartunk tőle, hogy különböző interpretációs lehetőségeknek ad ez a helyzet teret. A magyar kormány például hasonló érveléssel védte meg a saját döntéseit a média átalakítására vonatkozóan. A függetlenség miatt és más egyéb fontos kritériumok miatt úgy gondoljuk, hogy a túlszabályzást nem szabad támogatni. Emellett az ágazatban egy válság alakult ki, amely abból eredeztethető részben, hogy a nyereség megnövelése áll az előtérben a média működése kapcsán a tulajdonosok részéről. Több technológiai platformon kevesebb pénzzel és kevesebb humán erőforrással próbálnak tartalmakat előállítani. Sok ezer újságírót arra kényszerítenek, hogy rossz körülmények között dolgozzanak, illetve elbocsátottak sokakat. Portugáliában a közszolgálati médiát privatizálni kívánják. Kérdés, hogy ki fog egy csődbe ment tévécsatornát felvásárolni, de ez egy másik kérdés. Továbbá egy spanyol, vezető spanyol lap újságírónak harmadát szintén elkívánják bocsátani. Rossz a helyzet Norvégiában is, és nagy média szolgáltatók, mint a BBC például költségcsökkentést vezettek be. Ez egy európai tendencia, ez is ez nem elsősorban a munkavállalókról szól, hanem a az újságírásról, az oknyomozó újságírásról, mint közjogról, és arról a lehetőségről, hogy a polgárok hozzáférjenek minőség és független információkhoz. Az újságírás nem egy üzleti modell, alapvető részét képezi az európai demokratikus rendszernek, a társadalmainknak, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy elveszítsük ezt. Sok újságíró félelemben él, sújtja őket a korrupció és a szegénység. Az Európai Unió nem hunyhat szemet a fölött, hogyha olyan gazdaság és politikai körülmények uralkodnak az EU tagállamaiban, amelyek veszélyeztetik a média szabadságát. Zárásképpen elmondanám, hogy tegnap november 5-e egy olyan nap volt, amikor mi felhívjuk az európai tagjainkat, 310 ezer európai tagunk van, hogy álljanak ki az újságírás szabadságáért. Török kollégáinkat is támogatni fogjuk azáltal, hogy az itteni ülés után információs anyagot fogunk itt kiosztani ehhez hasonlóan. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. The previous panel this one too megnyitjuk a vitát az előző panelhez, és a mostanihoz is. Két, ha, 2 óra 30-ig van időnk, és áttérünk a Olivier Bazil előadására. Köszönöm szépen, elnök úr! Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy kérdések is elhangzanak majd később. Én az újságírók eh, határok nélkül képviseletében szólok a vitához, de a Szaharov díj kapcsán is, amelyet a eh, szabadságért eh, adnak. 2008 óta a sajtószabadság az Európai Unió tagországaiban rosszabbodott, és létrejött egy kutatási fórum, a szomszédsági eh, politikáról, és nagyon eh, ellentmondásos módon, ami a sajtószabadságot illet, tényleg nagyobb fenyegetettség az Európai Unióban jogalkotási jellegű. Négy éve nagyon sok eh, jogalkotás született, vagy a kormányok, vagy a parlament fogadta el ezeket, ez természetesen a tagországok kompetenciájába tartozik. Az Európai Uniónak van egy tagországa, amely a szólásszabadság kapcsán visszalépett, illetve az információs szabadság kapcsán. Ez különösen aggasztó, Magyarországról beszélek, anélkül, hogy bárkit is meg szeretnék sérteni. Ez egy olyan téma, akit mindenki nagyon jól ismer. Magyarország pusztán a jégkús, csúcsa Szlovákiában, Csehköztársaságban, Olaszországban, Romániában is hasonló folyamatokat érzékeltünk. Az európai standardok összevetve, ez egy ellentmondás. Az Egyesült Királyság paradicsom úgymond az elég világ számára, és úgy tűnik, hogy egy olyan törvény van, amely nem megfelelő. Vannak olyan országok, 25 millióval büntetik a hírnévrontást. Belgium nagyon jó helyen áll, ami a szólásszabadságot és a sajtószabadság védelmét illeti. Belgiumban a, a, a frankofon médiát illeti, a politikai vitákon bizonyos embereket kizárnak egy kordon szaniterrel úgymond a vitákból, tehát ez egy skizofrén helyzetet terem, és ebből bizonyos országok profitálnak. Miért hívom fel mindenre a figyelmet? Nemzetközi szervezetként eh, nagyon sokszor eh, konfrontálódunk különböző helyzetekkel, és 20 évvel ezelőtt még senki sem jelzett felénk különösebb szabálysértéseket, most ez a helyzet teljesen megváltozott. Vannak olyan ta, tagországok, akik a szövegek kapcsán előreléptek, viszont az értékek kapcsán ez nem mondható el ré, róluk. A jogalkotási túlkapások számos pert vonzanak magukkal, és nagyon gyakran uh, történik hírnév rontás. Nagyon fontos, hogy az újságírók függetlenek maradjanak uh, a gazdasági válság kapcsán is, és ez az egyik legnagyobb um, téma, ez pedig uh, a, az autocenzúrát is érinti, független újságíróként nem teheti kockára senki sem a hírnevét azzal, hogy perbe keveredik, hiszen ez akár 10 millió euróba is kerülhet. nagyon fontosnak tartjuk ezt a témát, ami a politikai osztályt illeti. Én nem erről a parlamentről beszélek, hanem a nemzeti parlamentekről, ők különböző koncepciókat alakítottak ki a médiáról, az egyensúlyról, a média szervezéséről sokat vitáznak, illetve a média autó szabályozásának megbukásáról is. Vannak olyan tanácsok, amelyek megkérdőjelezik a sajtó szabadságot, illetve a, az újságírók szakmai szabadságát. Egy olyan folyamat ez, amely aggaszt bennünket, és áttérek az ajánlásokra. A jelentésben a képzés szabadságáról beszélünk, és nem annyira a sajtószabadságról szabadságról az információhoz való szabadság jog mindenkinek joga, és nem csak egy szakmához kell, hogy kötődjön. Sokat hallottunk a különböző irányelvekről, normákról, standardokról beszélni. Amikor a normákról beszélünk, a standardokról, akkor itt a normális kifejezés is felmerül, ez pedig nagyon aggasztó az újságírásra nézve. Önök nem adminisztráció, én értem az eljárások bonyolultságát, de önök az Európai Unió egyik legnagyobb reménye, ami a szólásszabadságot és a sajtószabadságot illeti, és a 27 tagországban ugyanezt a sajtószabadságot kell biztosítani. Bulgária és Romániában ezek az egyetlen reményt jelentik, hogy visszatérjenek az újságírásban, a médiában is ehhez az alapvető joghoz. A nemzeti parlamenteknek is nagyon fontos feladatuk van. Önök mind olyan képviselők, akik visszatérnek a saját országaikban, nagyon fontos, hogy a saját országaikban is jelentős munkát végezzenek, és nagyon fontos, hogy ezzel ennek a háznak a szavahihetősége se kerüljön kockára. A tagországoknak nagyon sok feladatuk van az alapvető szabadságjogok tekintetében, de nagyon fontos gazdasági szinten is együttműködni a reklámpiac kapcsán is, hiszen vannak maffia csoportok, akik az Európai Unióban is ellenőrzésük alatt tartják a médiának egy részét. Végezetül pedig úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy európai szinten is ambiciózusabbak legyünk. Én felhívom a figyelmet a mi, az újságírók gyávaságára is, hogy megengedjük azt, amit csinálnak velünk. A saját képtelenségünket arra nézve, hogy megmentsük való magunkat. A Google miatt panaszkodunk, de még mindig nincsen európai kereső program. Tehát egy nagyon nehéz missziónk van, és éppen ezért fontos, hogy erről a témáról a különböző szakbizottságok is beszéljenek. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Most pedig eh, William Hursley következik, aki az Európai Újságírók eh, Nemzetközi Szövetségét képviseli, és utána megnyitjuk majd a vitát eh, a második és a harmadik körrel kapcsolatosan. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Újságírók Szövetsége Nagyra értékeli a szakbizottság és jelentéstevője munkáját. Májusban, idén májusban, itt az Európai Parlamentben már elmondtuk néhány javaslatunkat a szóban forgó ügyek kapcsán. Beszéltünk vezető képviselőkkel és Néli Krősz biztos asszonyal is. A szövetségünk néhány héttel ezelőtt ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Olaszországban ünnepeltünk, és az Európai Parlament részéről Papasztámkosz professzor úr részéről és Néli Krősz biztosasszony is gratulált nekünk ehhez. Mi ezt nagyra értékeljük. Úgy látjuk, hogy az európai helyzet nagyon ijesztő és sokkal rosszabb, mint ahogy első ránézésre tűnik. Beszélni fogok egy kicsit arról, hogy a tagjaink miről számoltak be a két héttel ezelőtti találkozónkon. Én elsősorban Peggy Velke professzorasszonyjal értek egyet, miszerint az Európai, az Európai Unió nem ragadja meg azokat az eszközöket, amelyek rendelkezésére állnának a szabályozás területén, és azért jár el így, mert rendkívül érzékeny kérdés a nemzeti kormányokkal szemben fellépni, de ez nem elég jó ürügy. Úgy gondolom, az Európai Uniónak igenis sikra kell szállnia ezen a területen, és saját ellenőrző mechanizmust kell létrehoznia. Európában, az Európai Unióban a világ legjobb rendszerével rendelkezünk az Európai Emberjogi Konvenció révén a médiaszabadság védelmére vonatkozóan, és itt tudjuk a legjobban megvédeni az újságírói forrásokat, és a rágalmazásra vonatkozó legjobb szabályokkal rendelkezünk. Mondhatjuk, hogy világvezető normáink vannak, és fontos, hogy ezeket felhasználjuk a problémák megoldására. Elmondanám, hogy a találkozókon mik hangzottak el. Tíz ország ebbe beletartozik Bulgária, Román és Horvátország is, akik panaszkodtak, illetve panaszok élkeztek a részükről, és szinte mindenki arra panaszkodott, mind a 20 ország, amely képviseltette magát, arra panaszkodott, hogy például Görögországban is másutt rendszeresen megfélemlíték az újságírókat, Erőszakosan lépnek fel az újságírók ellen a rendőrök, önkényesen letartóztatják őket Romániában, Romániában és Bulgáriában. A korrupció oly mértékben megmérgezi a média függetlenségét, a hatalommal való visszaélés révén a tulajdonosok részéről, akik természetesen a kormányhoz kapcsolódnak, és a szervezetbűnözéshez mindez megmérgezi tehát a szabad információ áramlást az Európai Unió keretein, illetve határain belül oly mértékben, hogy ez megköveteli a jogszabályalkotók, illetve a jogalkotók fellépését. Horvátországban egy heti lapot, amely nagy szerepet játszott az ország demokratizálódásában, bezártak. Bulgáriában arról számoltak be, hogy megakadályozták az Európai Uniós forrásokhoz kapcsolódó visszaélésekről való tudósítást. Az Európai Unió sürgősen fel kell, hogy lépjen ezen ügyekben. Nem tanultunk a múlt hibáiból, elszalasztottuk a lehetőségeket a múltban, amikor önök a parlamentben és különösképpen az Európai Bizottság világos tájékoztatásban részesült arról, hogy milyen mértékű a korrupció, amelyet említettem, és nem cselekedett mégsem. Említettem az Emberjogi Bíróságot. Az Európai Unióban, noha hatalmas hatalom összpontosul az Európai Unió kezében az adatok visszatartán megtartásával kapcsolatosan, és itt van az európai parancs. Mégis a média szabadság területén úgy tűnik, az Európai Unió mégis szemet hunya visszaélésekkel szemben. Amikor az magyar új médiatörvény például először az asztalra került, illetve nyilvánosságra került, akkor a bizottság ban felmerült, hogy megvannak az eszközeink arra, hogy kezeljük a helyzetet, de végül rájöttünk, hogy még sincs így. Amikor tavaly májusában az Európai Bizottság, azt hiszem nagyon helyesen, nagyon magas rangú találkozót szervezett itt az Európai Parlamentben, a médiaszabadság kapcsán a Balkán területén is Törökországban, Körülbelül 400 újságíró vett részt ezen az ülésen, és mindannyian felszólaltak amellett, hogy védjék meg őket azokkal a visszaélésekkel szemben, amelyeket otthon elszenvednek. Nagyon világos volt az ő üzenetük. Előadásomban az ellentmondásokra is szeretnék kitérni, amelyeket az Európai Uniós jogszabályokkal kapcsolatban tapasztalhatunk a Lisszaboni szerződés fényében, amely úgy tűnik zavaros üzenetet küld azzal kapcsolatban, hogy az Európai Unió hol is áll ebben az ügyben. De egyetértek az előző hozzászólóval, hogy nem jogi, hanem politikai alapokon kell ezt a problémát megoldani. Szeretném megosztani gondolataimat az Európai Bíróság azon kísérleteire, hogy független szakértőkkel vizsgálja ezt a problémát. Ugyanis, hogyha ez lesz az alapja a jövőbeli eljárásoknak, akkor a szélesebb körben kell megvalósítani, és más hangokat is meg kell hallgatni. Az Európai Unió média pluralizmussal foglalkozó központja elkészítette jelentésének első részét az EU hatáskörökkel kapcsolatban meghallgattam a teljes előadást, és az volt a meglátásom, hogy egy újabb elvesztegetett lehetőséggel találtok szembe magunkat. Az a szöveg, legalábbis én úgy gondolom, hogy nem veszi figyelembe kellően ennek a, a politikai folyamatnak ezt a fajta mérgező jellegű torzulását, és ezt az Európai Unión belül nem ellenőrzik ez pedig aláássa az Európai Unió hitelességét, de nem is annyira erről van szó, nem is annyira a szabályozás kérdése ez. Várjuk tehát a magas szintű csoport ajánlásait, de időközben pedig eléggé lenyűgözött az Európai Jogi Intézet tanulmánya, ezt az Európai Parlament rendelte meg egyébként, azt gondolom, hogy nagyon világos, és egy kulcsmondatot találtam benne, hogy a meglévő európai jogszabályok és hatóságok eléggé nagy alkalmazási körrel rendelkeznek ahhoz, hogy biztosítsák ezeket a jogokat. Aztán írásos módosítások készültek a jelentés tervezethez, Ezeknek a lényege az, hogy a kilences pontban például úgy véljük, hogy az Európai Bizottság nem lehet eszköze a szabályok monitorozásának és végrehajtatásának, mégpedig egy egykaptafára készült módon lehetnek érdekellentétek, érdekkonfliktusok, a kvázi kormányzati tevékenysége, illetve a tagállamok tevékenységei között. Azt javasoljuk tehát, hogy a 9-es pont inkább arra szólítson fel, hogy eredményes módszereket alkalmazzanak a médiaszabadság biztosítására Európában, és az alapjogi ügynökség a független szakértőkkel együttműködve, az Európa Tanács szabályait tiszteletbe tartva, illetve az Európai Emberi jogi bíróság joggyakorlatát tiszteletben tartva kell elvégezze ezt a feladatot. Úgy gondoljuk, hogy az Európa Tanács, illetve annak kudarca, hogy valós hatásköreit felhasználja arra, hogy biztosítsa az egyezménnyel való megfelelést, az Európai Uniónak erre kellene fordítani a figyelmét. Az újságírók védelme. illetve az az ellentmondásos döntés, amelyet a miniszterek bizottsága hozott ez év elején az Európa tanácssal kapcsolatban a médiaszabadság területén. Mindezek az elemek arra szólítják fel az Európai Uniót, hogy éljen hatásköreivel. Az utolsó gondolatom pedig az általánosabb képre vonatkozik. A média szabadság nem csupán támadás szenvedette, hanem egyszerűen elpusztítják számos országban. Tíz nappal ezelőtt Londonban körülbelül 60 vezető, szerkesztőt, újságírót próbáltam összeterelni a BBC épületében. Ennek ok az úgynevezett londoni nyilatkozat volt az ENSZ ügynökségének november 22-i Bécsi ülése volt ennek a kiinduló pontja, és a BBC vezetői azt mondták, hogy az elmúlt években drasztikus módon megnövekedett a fizikai fenyegetések, erőszakos cselekmények, üldözések helyzete egyszerűen meg lehet, ellehetetleníti az újságírók munkáját, és az európai helyzet semmivel sem jobb, mint a világ más részein. Ezt nagyon egyértelműen kimondta az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának jelentése a 19-es cikkel kapcsolatban, szólásszabadság szabadság védelme, Európa, már nincs a legjobbak között, hanem a legrosszabbak között van. És most a szélesebb körű Európára gondolok, nem csak az EU-ra. Tehát az EU-nak most egy kicsit helyre kéne hoznia elvesztegetett hírnevét. Nagyon kevés az időnk, mondja az elnök, kérem az együttműködésüket. 10-15 percünk van, annál több semmiképpen, és lezárom a listát. Azt javasolnám, hogy mindenkinek két percet biztosítsunk, illetve egy perc, másfél perc, másfél perc. És a két panel képviselőinek pedig lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy válaszoljanak. Kérem, hogy nagyon röviden szóljanak, és csak közvetlen eh, kérdéseket tegyenek fel, ne pedig nyilatkozatokat. Ki az első? Morvai asszony másfél percet kap Uh, Köszönöm szépen. A nemzetközi és európai újságírók mennyire elégedettek az Európai Unió magatartásával, mint intézmény magatartásával, illetve az ő hozzáállásukkal a sajtó illetve a polgárok uh, információhoz való jogával. Miért teszem fel ezt a kérdést? kérdést. Azért, mert az Európai Unió polgárai, a közvélemény általában nagyon mérgesek, nagyon haragszanak az Európai Unióra, úgy érzik, hogy nagyon sok a korrupció, elkölcstelen lobbizás, több átláthatóságot szeretnének, ugyanazt szeretnék elérni, amit a saját tagországaikban a politikai döntéshozatalról átláthatóságot szeretnének kapni, az egyes személyek felelősségre von, von, vonását, illetve azt szeretnék követni, hogy mi is történik a zárt ajtók mögött, az politikai intézmények zárt ajtói mögött. Mi itt nagyon gyakran kritizáljuk a tagországok hozzáállását a médiaszabadsághoz, illetve az információhoz való szabadsághoz. Hogyha Magyarországról van, van szó, akkor állandóan ezt halljuk, de soha nem hallunk kritikát az Európai Unió uh, hozzáállásával kapcsolatban. Ki felelős ezért a jelenségért, hogy a polgárok nagyon keveset uh, tudnak arról, hogy mi történik eh, az Európai Unió ajtajai mögött. Köszönöm, Borszerino úr. Köszönöm szépen. Szicíliában egy különleges eset merült fel. Egy olyan országban, ahol nincs háború, nyolc újságírót meggyilkoltak, néhányukat még ma is fenyegetik és politikai, eh, illetve rendőrségi védelemre van szükségük. Az újságírók eh, szabadsága csak eh, rendőrségi téma, illetve ezt hogyan látja az újságírói szövetség? Ducán úr. Köszönöm. Inkább nyilatkozatot szeretnék tenni, mint sem kérdést feltenni. Legalábbis egy percet szánni szeretnék arra, hogy Görögországról beszéljek hiszen nagyon aggasztó fejleményeket látunk. A válság Görögországban nem csak pénzügyi gazdasági válság, hanem szociális értékválság is, illetve a demokrácia válsága és a média szerepe kulcsfontosságú. Az a helyzet, amit megélünk, és a fejlemények nagyon-nagyon aggasztóak. A média rendszer Görögországban a politika, a tulajdonlás és a média összekapcsolását tükrözi, és az elmúlt hetekben nagyon aggasztó fejleményeknek voltunk szemtanúi, közvetlen beavatkozásnak a kormány részéről a sajtószabadságban minden bizonyal hallottak Maxi Iván újságíró esetéről, akit bebörtönöztek, azért, mert egy olyan listát tett közzé, olyan személyekről, akik megkerülték az adót adócsalás terhelhetők és egy olyan újságírót is, aki a, az, a, a televízióban olyan tényeket mutatott be, amelyek nagyon kényelmetlenül érintették a jelenlegi kormányt. Ne értsenek félre. Én nem szeretem a saját országomat kritizálni, nem ez a célom, és nem egy ilyen válság idején, illetve egy ilyen válság idején különösen nem, de milyen hiszek abban, hogy ez a válság Görögországban esély a tényleges változásokra, egy új Görögország megteremtéséhez, illetve a média szerepe és helyzete ebben döntő jelentőségű. Tehát, hogyha nem szeretnénk azt, hogyha a görögök eh, hiába tettek erőfeszítéseket, akkor ezt eh, mérlegeljük, segítsük a görög embereket az új görög ország felépítésében. Gönc asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Nekem is inkább egy megjegyzésem van, nem kérdésem, hiszen az előadóknak úgysem lesz ideje megválaszolni a kérdéseket. Köszönetet szeretnék mondani a felhívásokért, a riasztásért, miszerint a helyzet rosszabbodik nem csak az egész világon, a különböző térségekben, hanem az Európai Unióban is és tagországaiban is. Azt gondolom, hogy nagyon fontos üzenetet hallottunk, mi szerint nem szabad korlátoznunk a tevékenységeinket a bürokratikus problémák, amelyeket az első panel vetett fel, és egy fontos üzenet számomra abban állt, hogy az Európai Parlament egy politikai szerv, tehát politikai szervként kell eh, fellépnünk, bátornak kell lennünk, a jövőbe kell tekintenünk, előre kell lépnünk ezzel a jelentéssel, nagyon sok értelemben. A válság nem lehet űrügy, új nehézségeket és kihívásokat jelent, és azt gondolom, hogy erről el kell gondolkodnunk, illetve a jelentésben a válság következményeivel is foglalkoznunk kell. A monitoring is nagyon fontos, a mandátumot bővíteni kell, ezzel küzdködtünk, már egy ideje nem volt könnyű, és remélhetőleg sikerül az ügyben tovább lépni. Ezen kívül rendkívül fontos számunkra az, hogy ne szalasszunk el egyetlen jelentőséget, illetve esélyt sem ezzel a jelentéssel. Köszönöm szépen, csak asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Két hozzászólásom lenne. Számos panelista említette az állami hirdetések problémáját, ezt tartották az egyik legfontosabb problémának, és azt hiszem, hogy Horsley úr az utolsó hozzászóló említette a hivatalnokokkal kapcsolatos visszaéléseket a finanszírozás felhasználásánál. Ausztriában, hazámban nem volt egy olyan eset, ahol a amikor a jelenlegi miniszterelnök nem akart egy parlamenti bizottságban megjelenni, mert kitől, kiderült, hogy amikor közlekedési miniszter volt, hivatala finanszírozás biztosított az egyik újságnak. Nem tudom, hogy ebben az esetben hogyan lehet eljárni az önvéleménye szerint. úgy tűnik, hogy létrejött egy, született egy olyan törvény, hogy semmilyen kormányzati hivatalnokot nem lehet újság hirdetésben fényképpel együtt megjeleníteni. Eléggé meglepő dolgot hallottam, a Nőjogi Bizottságban voltam ma délelőtt, ott szavaztunk, és kaptunk az önök hivatalától tegnap egy levelet, egy e-mailt, és arra kértek, hogy utasítsuk el azokat a módosításokat, amelyek a nemi sztereotípiákra vonatkoznak, illetve a nők objektivizálásával kapcsolatos módosításokat. Tehát az önök hivatal arra kért minket, hogy utasítsuk el ezeket a módosításokat. Ez egyfajta lobby tevékenység, amelyet mi parlamenti képviselőként nem tartunk helyesnek, úgyhogy szeretném azt kérdezni, hogy miért kérték ezt. Köszönöm, Sargentini asszony. Igen, köszönöm. Tudom ott folytatni, ahol Lunacek asszony befejezte, illetve Rüzdál úrhoz intézném a kérdésemet. Az Európai Újságkiadók Szövetségének van, volt egy kérése arról, hogy már évek óta kérik azt, hogy a média pluralizmussal kapcsolatban legyen Európai Uniós szabályozás. És az Egyesült Királyságban pedig a Murdoch vállalat egyértelműen visszaélt gazdasági hatalmával, nem feltétlenül azért, hogy kiegyensúlyozott médiát hozzon létre, és azon gondolkozom, hogy vajon egy másik javaslatot tudnának-e tenni a média önszabályozása helyett egy valódi javaslattal, annak érdekében, hogy a sajtószabadságot és sokszínűséget megvédjük. Köszönöm szépen. Köszönöm, Jevics úr. Másfél perc, kérem nagyon röviden. Köszönöm szépen. Ha jól értettem, hallottuk Basil úrtól és Horszli úrtól is, hogy a hírnév rontással kapcsolatos szabályozások egy jelentős kihívást jelentenek magas szintű vezetők esetében, például államfők esetében. Az Európai Unió szerepe, illetve az Európai Parlament szerepe ön szerint ebben mi lenne? És mennyire nagy ez a probléma, mennyire nagy a kihívás, Bronsz úr? Köszönöm. Hallottuk már a szegény újságírók, illetve üldözött újságok helyzetét, hogy nem szabad korlátozásokat elfogadni. Úgy gondolják, hogy az elnyomó kormányzati lépések ettől meg kell védeni őket. Azonban mire van még szükség ahhoz, hogy a hatalom nélkülieket segítsük, akiknek nincs lehetőségük a, a médiához való hozzáféréshez? a hírnévrontással kapcsolatos jogszabályok nagyon drágák, és csak a nagyon gazdagokat segítik. Az állami média pártatlansága okán a privát média bárók elleni küzdelemben segíthet. A BBC-nek is megvannak a kedvencei, akiknek korlátlan a hozzáférésük, és vannak olyan démonok, akiket pedig, akiknek pedig nem biztosítanak megjelenési lehetőséget. Az internet áll a legközelebb az egyenlő lehetőségek területéhez. Reding biztos asszony azt javasolta, hogy a holland szabadságpárt weblapját szüntessék be, mert nem kedvelte annak tartalmát. Elnök, ha jól értem, akkor Russell úrhoz intézett közvetlen kérdést, de természetesen azt javaslom, hogy az összes panelistát hallgassuk meg, akik a második és harmadik fordulóban részt vettek, és azután pedig lezárhatják a viktát, kérem, hogy nagyon röviden, és várom hozzászólásokat, úgyhogy először is valaki asszonynak adjuk meg a szót először. Szeretne tulajdonképpen nincs semmi hozzáfűzni való, úgyhogy akkor ennyi, Dragomir úr. Köszönöm szépen. Most csupán arra a kérdésre szeretnék reagálni, amely az állami reklámidő kiosztását illeti. Azt hiszem, hogy ezt egy bonyolultabb területek kombinációjában kellene vizsgálni, a tulajdoni viszonyok átláthatóságát is erősíteni szeretném, ami pedig arra vonatkozik, hogy hogyan lehet javítani az állami reklámok elosztását. Ez egy háromszintű folyamat először is. Átláthatóság, a finanszírozás átláthatósága, például a finanszírozás mértékének közététele, könnyű hozzáférés ehhez az információhoz a második és a legfontosabb, ez egyébként nem történt még meg számos országban, amelyet vizsgáltunk, hogy fogadjanak el olyan mechanizmusokat, amelyekkel az állami reklámidő elosztását biztosítják, világos kritériumokat az allokáció szempontjából, a kiadások célja, illetve aránya, és ami nagyon fontos még a harmadik elem, ez a nemzeti számvevőszékek feladata, hogy az állami finanszírozást, illetve kiadásokat, reklámkiadásokat megvizsgálják. Biztosítani kell számukra, hogy jogi lépéseket hajtsanak végre, ha ez nem felel meg a jogszabályoknak. Köszönöm. Köszönöm. Frank asszony. Walter asszony, szeretné ezt kiegészíteni? Nem, köszönöm, mindkettőnk nevében szólt. Frank asszony, nem? Nem. Russell órakor önkövetkezik. Köszönöm, elnök úr. Mivel két kérdést kaptam, megpróbálom ö, megválaszolni mindkettőt. Lunacek asszony kérdezett arról, hogy hogyan tudunk, a, hogyan próbáltunk beavatkozni a gender semlegességgel kapcsolatos vitába. Mi ellenezzük a tartalom, a szabad sajtó tartalmának korlátozásának minden formáját. Úgy gondoljuk, hogy ez politikai vitával kapcsolatban nagyon hasznos lehet. Aztán pedig a brit kollégáink szerencsétlen helyzetére vonatkozik. Egyik kollégánk még bűncselekményre is vetemedett, amit egyáltalán nem támogatunk egyébként. Az önszabályozás az Egyesült Királyságban egyértelműen gyenge volt. Az utolsó záró hozzászólásom pedig az lenne, hogy azt ajánlanám, hogy Horsley úr hozzászólását ugyanis ő nagyon elegánsan emlékeztetett arra, hogy megvannak már az eszközeink. Az Európai Unió az emberi jogok védelmezője, legfontosabb védelmezője, ezért nem feltétlenül ö, kell jogi részletekbe bocsátkozni, az eszközök már megvannak. Nagyon köszönöm. Akkor most harmadik panel, König úr, parancsoljon. Köszönöm, ami Magyarországot illeti, illetve azt az állítást, hogy nem bíráltak más országokat, ezzel nem értek egyet. Azt hiszem, hogy a Reporters Without Borders minden országot megvizsgált. Én Svédországból jövök egyébként. 1776 óta van már sajtószabadságra vonatkozó szabályozásunk. Ami a magyar esetet illeti, a magyar kormány ezt a törvényt exportálni kívánja. Ezt nagyon világosá tették, amikor tavaly oda látogattunk és Románia, Macedónia is a befolyása alá került, Magyarország befolyása alá került. Azok a jogászok, akikkel találkoztam, azok is azt mondják, hogy ez történik mindenhol, hogy a magyar példával próbálnak védekezni. Nem tudom, hogy a török helyzete hogyan tudna az EU jól megbirkózni, hogyha nincsen olyan erkölcsi autoritása, amelyből kiindulhatna. Köszönöm szépen. Köszönöm. Baszil úr. Csak nagyon gyorsan volt egy kérdés, arra hogy mi elégedettek vagyunk-e a helyzettel az Európai Unióval. Nem vagyunk elégedettek, és a Szaharov díj kapcsán e, is e, sok küzdelmet folytatunk. Ami az európai ajtók mögött történik, vannak nagyon jó újságíróink és komoly újságíróink. Ha megnézzük azt, hogy e, mi termelődők az Európai Unióban, akkor akkor nagyobb beruházásra volna szükség az erőforrásokba, illetve bizonyos anyagok kapcsán az anyagok utánkövetéséhez sokkal inkább több pénzügyi forrásra lenne szükség, tehát nem egy burkolt agendáról van szó. Ami Görögországot illeti, a sajtószabadság legnagyobb problémája Görögországban az volt, hogy nem volt szabad hihető a, a, a sajtó, és a pénzügyi válság miatt összeomlott egyik napról a másikra, ami pedig eh, a hirdetéseket illeti Bulgáriában eh, mi együtt dolgozunk eh, a, a magánkiadókkal is, de a kormány nem engedhetni meg azt, hogy egy volt miniszter ne menjen el meghallgatásra. 60 másodpercen van, úgy érzem, ami Olaszországot illeti, illetve a félelemben élő újságírókat, illetve azokat, akiket meggyilkoltak. Az újságírók képessége, hogy a közvélemény számára tudósítsanak, alapvető törvénybeli kérdés, és hogyha az újságírókat megfélemlítik, illetve vagy el kell bulkálniuk, vagy öncenzúrára kényszerülnek, akkor ez eh, nem csak egy országot érint, hanem egyre szélesebb körben tapasztalható egész Európában. Az Egyesült Királyság nyomozása, ami a sajtó viselkedését illeti, a hozzászólónak teljes mértékben igaza van, eh, undorító volt ez a hozzáállás és magatartás törvénytelen, szégyenletes, és több száz eh, ártatlan ember élete egy tabloid szövegben megsemmisült. Ez nem elfogadható, az Egyesült Királyság rendszerét ez megingatta, és azt gondolom, hogy az újságírók és a szerkesztők megértették azt, hogy nem lehet kartel, és igenis felelősséggel tartoznak a közvélemény felé, beszámoltathatóaknak kell lenniük. Remélhetőleg az az intézmény, ami követi a korábbi teszt tudomásul veszi. Viszont az újságírók voltak azok, akik ezt a lehallgatási botrányt felgöngyölítették, nem a rendőrök, és a rendőrök hagyták cserben a közvéleményt, a politikusok is cserben hagyták a közvéleményt, amikor az egyik média cég túlságosan nagy hatalomra tárcárt, ami a hírnévrontást illeti. Ennek a problémának a súlyossága a hírnév rontása vonatkozó törvények szintén az egész e, Európai Uniót illetik. Korábban hallottunk e, Dunja e, Mertijunovic-tól erről a témáról, és az én szövetségemben is napi ügy ez az újságírók számára. Az Európai Bizottság hozzáállását is értjük, Rőz biztos asszony hozzáállását, aki világosan azt mondta azt, hogy elmondta azt, hogy ő fél, és nem hajlandó tovább lépni egy olyan ügyben, amely visszafelé sülhet el, és károsíthatja a sajtó szabadságot. A közintézmények és a politikusok meg kell, hogy akadályozzák azt, hogy a saját politikai frakcióikat védik, ennek véget kell vetni, átláthatóságra van szükség a közvélemény meggyőzéséhez, arról, hogy az intézmények és a sajtószabadság jegyében dolgoznak, és mint az Európai Média Szövetség szintén szerepel tartoznak az átláthatóságot illetően, tehát nem csak kifelé, a külföld felé nézve, hanem az Európai Unión belül, belül is, és az azerbajdzsáni sajtó sem közvetítette jól a mi közintézményeinkről a beszámolót. Tehát fontos, hogy a politikusok is odafigyeljenek jobban mindenre, és a média maga is. Köszönjük szépen, köszönjük az előadók munkáját. Késésben vagyunk, elnézést kérünk. Általában így megy a munka a Libe szakbizottságban. Köszönjük az előadók munkáját, köszönjük, hogy rövidre fogták előadásaikat. és válaszoltak a kérdésekre. Köszönöm szépen! A módosítók benyújtásának határideje november 20-a, november 8-a helyett. Dél 12 óra. Köszönöm szépen! És most folytatjuk a koordinátorok ülésével.